Madam uh, Minister, Your Excellency. Miniszterasszony, nagykövet urak, kedves kollégák, örömömre szolgál, hogy megnyithassam a mai ülést, és köszönhessem Önöket, miniszter asszonyt is, hogy és elmondhassam, mennyire örülünk, hogy ellátogatott hozzánk. Kedves miniszterasszony, a geopolitikai helyzet miatt az ön országa Pakisztán az extrémizmus a szélsőségesek elleni harc frontjába került, nem csak határvidékei miatt, hanem bel, belügyei miatt is. Az önkormánya rengeteg erőfeszítést tett a jogállamiság visszaállítására és a külső-belső feszültségek leküzdésére. Ön például megpróbálta a kapcsolatokat normalizálni Indiával, és ezt úgy lehetett lehetséges, amikor mindkét oldal arról döntött, hogy a viszonyokat eh, ne a Kasmír vita döntse el. Tudjuk azt is, hogy a NATO-val és az Egyesült Államokkal folytatott együttműködés egyáltalán nem könnyű, és annak a reménye, hogy egy éven belül a külföldi hatalmak, hadseregek elhagyják Afganisztánt, Pakisztánt kétségekbe ütközik. Ön megpróbálta megteremteni az egyensúlyt az észszerűség és az extremizmus között, valamint nagyon támaszkodott a közvéleményre. Ön első női külügyminiszterként annak a példája, hogy Pakisztán modern ország, melyben a nők hamarosan ugyanazt azokat a jogokat élvezik, mint a nő, férfiak. Miniszterasszony, átadom önnek a szót, amely után a képviselők feltetik majd kérdéseiket. Köszönöm szépen, hogy eljött. Thank you, Madam Chair. And uh, let me at the very outset say... Köszönöm, elnök asszony. Hogy mondjam el már az elején, hogy nekem saját magam és hazám számára is nagy lehetőség ez arra, hogy megosszuk gondolatainkat azokról a kihívásokról, amelyek kell szembe kell nézzen hazám, illetve azokkal a lehetőségekkel, ígéretekkel, amelyekkel hazám és az egész térség számolhat. Először is, elnök asszony, utalt egy nagyon fontos témára, és örülök is, hogy felvetődött. Az elmúlt négy évben, a pakisztáni demokratikus kormány elmúlt négy évében egy nagyon világos hangsúly helyeztünk el, és örülök, hogy ezt önök is így látják, ez pedig az abban áll, hogy békére kell törekednünk a hat, a minden határunkon. Tehát Pakisztán külpolitikájában nagyon nagy szerepet kap az, hogy közvetlen szomszédainkkal igyekszünk elmélyíteni a kapcsolatokat, kapcsolatokat minden egyes szomszédunkkal, Indiával például, amely 60 éves, amely 60 éves ellenségeskedés konfliktus történetét, három háborút ö, tudhatunk magunk mögött, úgymond. Ennek okai jól ismertek. Területi vitáink vannak, beleértve a kasmiri kérdés, a Jammu kasmiri térség kérdését is. Ám úgy döntöttünk, hogy nagyon fontos az is, hogy olyan környezetet teremtsünk Indiával, ahol a háború nem alternatíva, hanem igyekszünk minden egyes nyitva álló kérdést párbeszéd révén feloldani, megoldani. Ezzel összefüggésben Pakisztán egy 40 éves politikai hagyományt mondott fel, úgymond. India az egyetlen ország, amely a Pakisztánnak egy pozitív listát hozott létre a tárgyalások érdekében. A célunk az, hogy teljes mértékben normalizáljuk kapcsolatainkat Indiával, és ezzel az a reményünk, hogy a egymás jövőjében is érdekeltek leszünk. Tehát India és Pakisztán kölcsönösen érdekelt egymás és a térség jövője továbbépítésében. Afganisztánnal egy nagyon más kapcsolatrendszerünk van és történetünk, mint Indiával. Afganisztán olyan ország, ahol az elmúlt három évtized során majdnem három millió afgán menekültet fogadtunk be, akik Pakisztánban élnek, őket befogadtuk, iskoláinkat, főiskoláinkat, egyetemeinket, városainkat megnyitottuk előttük. Ám három évtized során különösen az elmúlt tíz évben, az afganisztáni instabilitás folyamatos nyomást gyakorol a, pakisztáni határokra, és átszivárog a határokon. Azt megtanultuk a történelemből, hogy béke és stabilitás Pakisztánban nem jöhet létre, akkor, hogyha nincs béke és stabilitás Afganisztánban. Egy 2600 kilométeres határon van Afganisztánnal, minden nap 52 ezer ember lép át ezen a határon, minden áldott nap. Tehát az, ami Afganisztánban történik, az a közvetlen kihatása van Pakisztánra is. Afganisztán kapcsolatban az a politikánk, hogy kifejezzük, hogy Pakisztán szeretne, szeretne a béke elősegítője, a stabilitás, a gazdagodás elősegítője lenni Afganisztánban. Ezen, ezen túl más szerepet nem kívánunk vállalni ebben az országban. Ebben az összefüggésben Afganisztán felé komoly lépéseket tettünk az elmúlt években. Elnököm először Karzai afganisztáni elnököt hívta meg. Nagyon fontos üzenet volt az, hogy Afganisztán mennyire fontos Pakisztánnak, és kifejeztük azt is, hogy egyenlő felekként szeretném kapcsolatot építeni Afganisztánnal. Külügyminiszterként többször jártam Afganisztánban, mert bármely más országban a világon, Zalmi Rasul afgán külügyminisztert nemrégiben fogadtam, és eldöntöttük, hogy elkezdjük azt a programot, amelyet Karzai elnök kezd, indított el New Yorkban, annak érdekében, hogy elkezdjük a párbeszédet a stratégiai megállapodás tárgyában Pakisztán és Afganisztán között. Ahogy az átmenet közeledik Afganisztánban, és ahogy a biztonsági vákummal kapcsolatos aggodalmak és más Afganisztán kapcsolatos aggodalmak erősödnek, a hadseregeink, hírszerzéseink, politikai szereteink közötti intézményes kapcsolatrendszer rendkívül fontos tesz majd. Tehát ezeket az intézményes kapcsolatokat szeretnénk tovább építeni és mélyíteni a két ország intézményei között. Ha azt kérdezik, merre halad a demokratikus Pakisztán, hát szerintem a külpolitika erről jó képet nyújt. Ám lépjünk túl a külpolitikám, mert beszéltem arról, milyen szerepet vállalunk a térségben, szomszédainkkal kapcsolatban, ám lépjünk túl Pakisztán ügyén. Ami a kül, külföldi számára kaotikusnak tűnik, Pakisztán vizsgálva, az az, hogy Pakisztánban intézmények működnek, amelyek keresik alkotmányos helyüket. Legyen ez a parlament, vagy a tényleg független és szabad bíróság intézménye, civil társadalom, a sajtó, a média, más állami szervek és intézmények. Mindenki most keresi a helyét azon alkotmányos rendszerben és egyensúlyban, amelyet az alkotmány biztosít számunkra. A demokratikus kormány az elmúlt négy évben legfontosabb eredményeként könyveheti el azt, hogy ahogy hivatalba lépett a kormány, Zádari elnök úr mondott először, hogy az a háború, melyet Pakisztánban úgy látják, hogy Pakisztánra a nyugat kényszerítette, ez nem más háborúja, hanem a, a mi lakosságunkat, a mi katonáinkat, a mi gyermekeinket érintő dolog. Tehát a kormányzat magára felvállalta a gerillák elleni harcot és a szélsőségesség elleni harcot. Ez példátlan Afgani- Pakisztánban. És ez a vállalás, ennek a vállalásnak révén tudott Pakisztán nagyon fontos katonai műveleteket végrehajtani például vazirisztánban és más határtérségekben. Mert csak amikor hivatalba a kormány, a törzsi területeknek csak 30%-át ellenőrizte a kormány, most már 70%-át ellenőrzi a kormány ezeknek az a törzsi föderális területeknek. A kormány tehát azt teszi, amit a nép érdekének val, és a közvéleménnyel is igyekszünk megértetni ezeknek a lépéseknek a fontosságát és helyén való voltát. Nagyon sok sérelmet kell orvosolni Pakisztánban. Pakisztán egy föderális államként jött létre, meglehetősen független, tartományokkal, amelyek saját forrásaikat jelentős részben maguk használhatják fel, és fejleszthetik ezáltal az országot. A szövetségi rendszer több kormány hivatal ideje alatt sok esetben sérült, nagyon sok katonai kormányzat élt vissza az alkotmányjal, illetve módosította azt. A, önök jól ismerik a parlamentek működését. Ha a parlamentben nincs megfelelő többség egy pártnak, akkor koalícióra kell lépni. Ám az kevésbé hatékony, mint hogyha egy párt ö, adja a kormányt. És koalícióként is előfordul, hogy nincs teljes igazi többségünk. Ennek ellenére a kormány három alkotmánymódosítást ö, tudott meglépni, mindegyikhez abszolút többség kellett. Egyrészt a 73-as alkotmány visszahozása volt, és a tartományok függetlenségének visszaadása. A második és harmadik alkotmánymódosítás a háromból erősítette a pakisztáni alkotmány és választási bizottságot, függetlenebbé tette az alkotmányos szerveket. Ez, ezek által a tartományok közötti illetve a tartományokon belüli és a tartomány és a szövetségi állam közötti kapcsolatrendszert világossá tettük. És a felelősségek, feladatok, források összefüggésben állnak egymással. Tehát ami a, a tartomány felelőssége, az oktatás, egészségügy, arra vonatkozóan forrásokat is megkapják. Sokkal többet, mint korábban. Aztán az, az, az állami Költségvetési Bizottság döntése alapján elosztásra kerültek a források a tartományok között, és a tartomány és a szövetségi kormány között. Ez 20 éven keresztül nem történt meg. Még a demokratikus rezsim sem tudta ezt megtenni annak idején, mert sosem volt konszenzus. Hát mi mit csináltunk? Azt mondtuk, hogy a szövetség eljött ideje, hogy adjon még több hatáskört a tartományoknak, akár mint a korábbi alkotmányos időszakban, és a Nemzeti Költségvetési Bizottság egy olyan forrás elosztási mechanizmus létre, amely e célokat szolgálja. Ennél talán még fontosabb egy másik kérdés, amelyet tudom, hogy agályok öveznek, az Európai Unió tudom, hogy a, társ, a szociális védelmet, az emberi jogokat rendkívül fontosnak tartja. Önöket mi példának tekintjük, olyan társadalmi példának, amelyet Pakisztán követni kíván. Olyan, ö, önök olyan társadalmakat tartnak fel, ahol a társadalom magát védi, a maga érdekeit. Sajnos módos módon hazámban és hozzánk hasonló országokban külön jogszabályokra van szükség ahhoz, hogy megvédjük a, a sérülékeny társadalmi rétegeket, és segítsük a társadalmat az önvédelemben. Nagyon örülök annak, hogy olyan kormányt képviselek, amely magára vállalta a ö, kiszolgáltatott rétegek védelmét a pakisztani társadalomban. Szeretnénk egy jóléti államként működni. Jelenleg azonban Pakisztának nincsenek meg a forrásai ahhoz, hogy igazi jóléti államot tartson fenn, ezért úgy döntöttünk, hogy annak ellenére, hogy nagyon csekélyek a forrásaink, az állam fel kell vállalja a felelősséget arra nézve, hogy a legszegényebbek, a legkiszolgáltatottabbak védelmét magára vállalja. Egy programot indítottunk el, amely a, a, a, a háztartásokat célozza meg, a legszegényebbek számára egészségbiztosítást és más munkahelyet teremtést és egyéb előnyöket kínálva, és ahelyett, hogy ezt a forrást a férfinek adnánk a családfőnek, a család nő tagja kapja ezeket a támogatásokat. Ezzel másodszorban a nő státusza, jogállása is erősödött, hiszen a nő így módon saját jövedelemmel bír, családi jövedelmet biztosít. Azért is büszkék vagyunk, mert négy, az elmúlt négy év során történelmi léptékű nővédelmi jogszabályokat fogadtunk el. Három ilyen jogszabályt került elfogadásra. A családon belül erőszak elleni jogszabályon most dolgozunk, a munkahely mm, védelem a nőkkel szemben, és egy emberjogi, független emberjogi bizottságot hoztunk létre Pakisztánban, mely a nők helyzetének, jogállásának javításán dolgozik. Nagyon fontos lépések voltak ezek, tehát amelyekről büszkén számolhatok be. Kívánom, várom a kérdéseket is, akár konkrét kérdésekről is szeretnék válaszolni. évben elmondhatom, hogy Pakisztán hatalmas kihívásokkal kell szembenézen, ám Tudjuk, hogyan lehet e- ezekkel megbirkózni, és az elmúlt négy év során úgy vélem, nagyon sok jelentős lépéseket tettünk proaktív módon, szembenézve és választ adva ezekre a kihívásokra. Miniszterasszony, köszönjük szépen előadását, amely nagyon informatív volt. Most átadnám a szót a néppárt koordinátorának, Szalafranka úrnak. Gracias, eh, señora presidenta. Köszönöm szépen, Elnök asszony, köszönetet szeretnék mondani a Mr. asszonynak is. Megvárjuk, hogy felvegye a fülhallgatóját, hogy hallhassa majd a tolmácsolást. Quisiera, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, eh... A néppárti frakció nevében üdvözöljük Önt, és köszönetet mondunk önnek, amiért néhány pillanatot megoszt itt velünk. Nem tudom, hogy a kamerát át lehet-e irányítani, mert a képviselő nem látja a miniszterasszonyt. Okay. Sí, Köszönöm szépen, köszönöm, miniszterasszony. Nos tehát, a néppárti frakció nevében köszönetet mondanék önnek, hogy ellátogatott ide hozzánk ma délután. Brüsszel egy olyan város, amely megszenvedi ebben az időszakban az időjárás következményeit. Nem vagyunk nagyon sokan itt most, de a fő frakció képviselői jelen vannak. Most tehát az első kérdésem a politikai légkörre vonatkozna az ön országában. Beszélt azon nehézségekről, hogy milyen nehéz megoldásokat találni a különböző intézmények között, illetve a végrehajtó hatalom és a törvényhozó hatalom viszonyában. Szeretnék most a pakisztáni politikai helyzetre visszatérni, különösen a közelgő választásokra való tekintettel, ha jól tudom, jövő évben kerül sor Pakisztánban a politikai választásokra. A miniszter nyilvánvalóan aggódunk egy bizonyos elem miatt. Ön talán tudja, hogy a parlamentünk októberben elfogadott egy állásfoglalást, Malala fiatal lány helyzetét illetően, akit a talibánok halállal fenyegettek. Érdekelne, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy az ő biztonságát garantálják, illetve azt megakadályozzák, hogy ez a fenyegetés valóságá váljék. Nos, továbbra is ezzel az ügyel összefüggésben szeretném megkérdezni, hogy mi is történt ebben a konkrét ügyben, illetve általánosan, milyen intézkedéseket foganatosít kormánya ezen ügyekkel kapcsolatosan. A kollégáknak is szeretnék még időt hagyni, ezért végezetül elmondanám, hogy amikor az afganisztáni helyzet instabilitásáról volt szó, akkor nyilván tudjuk, hogy ez Pakisztánra is kihat. Itt 2600 közös kilométer közös határok van, és kb. 60 ezer ember kell át a határon naponta, hogy az egyik országból a másikba jusson. Érdekelne tehát, hogy mi a helyzet a nemzetközi erők, mi lesz a helyzet a nemzetközi erők kivonása után, amely ugye 2014-ben következik be Afganisztánban. Úgy véli ön, hogy ez további instabilitást hoz létre majd az önök országában, vagy tudják majd kezelni ezt a helyzetet. Végezetül, miniszterasszony, hogyan tudják majd kezelni azt a kihívást, amelyet a talibán fenyegetés jelent, illetve hogyan tudnak majd beavatkozni, hiszen ők kulcs szerepet játszanak ezen sorscsapás elleni küzdelemben. Köszönöm. Answer immediately. You have got... Szeretne azonnal válaszolni, vagy gyűjtsünk össze néhány kérdést? Okay, first of all... Először is uh, hadd ismerjem el, hogy uh, az Európai Unió mit ígért nekünk, a demokratikus Pakisztánnak. Um, el kell mondanom, hogy az Európai Unió Európa az Európai Unió minden, egy, minden egyes hívásunkra válaszolt az autonóm kereskedelmi preferenciák alapján. Pakisztán mindig is azt gondolta, hogy hogyha nagy szükség van egy olyan országban a megsegítés, amelyet a terrorizmus fenyeget, akkor hozzá kell segíteni ezt az országot a piachoz, és erre az Unió válaszolt is. Ön a pakisztáni politikai klímát kérdez. Az elmúlt 60 évben most történik először meg, hogy teljes demokratikus felhatalmazással lépett hatalomra a parlament, és ez nagyon sokat mond el a pakisztáni politikai klímáról. Mindig vannak különféle politikai csoportok, amelyeknek különféle céljaik vannak, de amit az elején is mondtam, Eh, ezek a különféle politikai pártok, amelyek egymás ellen harcoltak a választások során, és amelyeknek különféle választási kampánystratégiájuk van, nem egyszer, hanem háromszor ültek össze alkotmánymódosításra olyan eh, esetekben, amely kétharmados többséget kívánt, és ez azt mutatja, hogy jelentős előrelépést élvez a politika, politikai érettség Pakisztánban. Amikor katonai beavatkozásra volt szükség, akkor azt a legnagyobb politikai pártok mind jóvá hagyják. És ez azt mutatja, hogy amikor a nemzeti érdekekről van szó, a pakisztáni politikai pártok eh, kellően tudnak reagálni, kellően tudnak reagálni a nemzet igényeire. Ön említette a jogszabályi és eh, bírói ágakat, végrehajtó ágakat. Eh, mind a ketten mind a kettőt úgy lehetne megmérni, megmérni hogyha ezek a fontos jogszabályok kormány jóváhagyást is igényelnek, és a parlamentnek kell azt elfogadnia, akkor a parlament mint végrehajtó szerv nagyon jól működött. Um, is beszélt, és arról a védelemről, amelyre neki szüksége van. Jelenleg Nagy-Britanniában részes orvosi kezelésben és a pakisztáni kormány állja ennek költségeit, még akkor is, amikor terroristák fenyegették ezt a lányt, a kormány védelmet ajánlott fel neki három különféle alkalommal, amelyet ő és a családja visszautasított. De mi felelősségünk, és ezt fel is vállaljuk. Szeretném még azt is, hogyha elismerné, hogy teljes Pakisztán felállt Malala mögött, az a szabad Pakisztán, ahol minden gyereknek joga van az oktatáshoz, és gyakorolhatja is ezt a jogatot. Ez az a Pakisztán, amelyet ő képvisel, és ez az a pakisztáni vízió elképzelés, amelyet a szélsőségre szorult kisebbség próbál rákényszeríteni Pakisztánra, bár nekik van erősebb hangjuk. Malala megtámadása után láttuk, hogy mindenki képviselte azt, amit mindenki támogatta azt, amit Malala képvisel, a szabadságot és az alapvető jogokat. Beszélt ön Afganisztánról is, és arról, hogy mi a véleményünk, hogy alakul majd a helyzet, hogy vajon növekszik vagy csökken a stabilitás. Erre az a válasz, hogy erre a választ én most nem tudom meg, megadni. Azt szeretnénk elérni, hogy megnézzük, hogy mi történik a mai naptól a 2014-es átalakulásig. Ezek nagyon fontos hónapok és évek. Néhány hónapra van csak szó. És ami mostantól 2014-ig történik, vajon meg tudjuk-e eh, teremteni azokat a körülményeket Afganisztánnak, amelyben az afganisztáni eh, eredmények megfordíthatatlanok lesznek, és eh, azok az eh, erők, amelyek erőszakhoz fordulnak, vajon politikai szereplők lesznek. Ezek azok a kérdések, vagy az, hogy hogyan bánunk ezekkel a fontos kérdésekkel, ez határozza meg azt, hogy mi történik majd 2014-ben Afganisztánban nagyon megnyugtatott engem, és azt is mondtam neki, hogy sok hónapja ez a legjobb hír, hogy a NATO főtitkára azt mondta nekem, hogy nyugodjon meg, nem hagyunk biztonsági vákumot Afganisztánba. Ez a, ez a fajta megnyugtatás, amire egy szomszédnak szüksége van. Thank you, Minister Köszönöm, miniszter asszony. Most pedig, most pedig a szocialisták koordinátorának adom meg a szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony, asszony. Az Európai Parlament szocialista frakciója nevében köszöntöm Önt az Európai Parlamentben. Mindig nagyon örülünk akkor, hogyha egy hölgyet láthatunk magas politikai beosztásban. Tanulhatunk is Öntől, hiszen ön találkozott a külügyi tanácssal, azt gondolhatná, hogy a, kül, a külügy Európában férfi szakma, ezért gratulálok önnek. Nekem az a kérdésem ön számára nem kapcsolódik igazán a külügyekhez. Azt szeretném tudni, hogy hogy vajon a gazdasági válság mennyire sújtja Pakisztán, milyen társadalmi kihívásokat teremt, hiszen a társadalmi problémák, ha nem is közvetlenül, de befolyásolják a szélsőségesek toborzási képességét. Ebben azért tekintetben ön azt mondta, hogy sikerült a szélsőségesek elleni harcban némi előrelépést tenni, és ezt a harcot már nem a kül, külvilág kényszerítette rá a Pakisztán, hanem a pakisztáni nép maga ez befolyásolja a társadalmat, és ezt nem csak a katonai, katonai és biztonsági lépésekkel lehet elérni. Mi egyebet tudnak még tenni, mit tudná, hogyan tudják még ezt elérni, és miként kapcsolódik ez az oktatás területéhez, hiszen minél képzettebb a lakosság, különösen a fiatalok, annál kevésbé szeretnének a külsőségek felé, szélsőségek felé fordulni. Mint mondtam, a kérdésem az, hogy vajon milyen intézkedéseket tettek, és hogyan tudják a társadalmi kérdéseket megoldani, hogyan tudják az oktatást ebben az irányban fordítani. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Sure, I think... Köszönöm. Teljesen helyén való az, amit mondott Pakisztán. Tehát ez a két dolog szorosan összekapcsolódik. Pakisztán kérte a világ segítségét a fegyveres szélséges elleni harcban. Ezért fontos, hogy gazdasági lehetőségek nyílnak meg Pakisztánban és a pakisztáni emberek számára. Ezért vagyok hálás. A kereskedelmi preferenciák rendszerének megnyitása se ért, az Egyesült Államok újépítési tevékenységért, az afgán-pakisztáni határ melletti kifejtett projektekért, amely lehetőséget teremt üzleti tevékenységre, kereskedésre. Tehát az emberek munkát találnak a helyet, hogy terrorizmus, a terrorizmus felé forduljanak. A GSP Plus haszna hatalmas lehet. Ezek révén lehet segíteni egy országot, amely 70 milliárd dolláros számlát kelt, hogy álljon az elmúlt tíz évben. Ez volt a háború közvetlen költsége. aztán ehhez számolhatjuk a, a kieső beruházások, külföldi beruházások, belföldi beruházások hatását, hiszen a beruházásokhoz biztonság kell. Az elmúlt években nem volt biztonságos a környezet. Az elmúlt években, elmúlt hónapokban az Afganisztánból való behatolás pakisztáni területre, a fegyveres támadások száma növekedett. Ezek a jelenségek nem igazán kedveznek a gazdasági fejlődéshez. A társadalmi vetületét vizsgálva a kérdésnek, meg az oktatás kérdését, amit említett, említettem már, hogy nagyon sok forrást adtunk át a tartományoknak, amelyek az oktatásért felelősek. Az alkotmánymódosításokban is kiemeltük az oktatást, amely nem csak minden gyermek joga, hanem az állam felelőssége is ennek biztosítása, hogy minden gyermek iskolába kerüljön. Tehát folyamatosan lépünk előre ebben a kérdésben, és a nemzetközi szintéren pedig nagyon hálásak vagyunk az, az EU támogatásáért, a preferenciális piaci hozzáférés biztosításáért, a GSP plusz végrehajtása hatalmas gazdasági lehetőséget rejt magában az, a pakisztáni állampolgárok számára. Ez lehet a legjobb segítség és a legjobb, leghatatosabb lépés az embereket elfordítva a terrorizmustól. Elnök. Köszönöm. Charles Tenok urat annak adom meg a szót a konzervatív frakció nevében, aztán hárman kértek még szót. Szájad úr, Milan Mon úr, Scholz úr és Háke asszony. Ön is kért szót? Bocsánat. gondoskodom, hogy kapjon majd szót. Kezdjük tenek úrral. Köszönöm, elnök asszony. Itt ülök. Külminiszter asszony, a konzervatív frakció nevében üdvözlöm. Frakciómban nagyon sok brit konzervatív politikus ül. Minket különösen izgat Pakisztán sorsa a történelmi kapcsolatok miatt. Az elmúlt évek során külön figyelemmel kísértem az emberi jogok alakulását, a keresztény kisebbségek jogaitól kezdve, a, az e- úgymond gyilkosságok, a nők családon belüli megölésének kérdését, illetve különféle etnikai kisebbségek állítólagos üldöztetése, például a belugisztániak, a szindik például a diaszporával bírnak saját választókerületemben is, már csak azért is figyelmek kísérem sorsukat. Ám a Lamadia muzulmánok ügyét szeretném felvetni, akinek betiltottak Pakisztánban, akinek vezetője ma este jár majd a parlamentben, egy általam szervezett vacsora vendége lesz, meg holnap egy konferencia. Ő, ő is pakisztáni származású. Ez a békés köz, vallási közösség vagy miért, miért van betiltva Pakisztánban? miközben Dél-Ázsiában, más országokban szabadon fejtetik ki tevékenységet, például Bangladesben is. Aztán külpolitikai kérdésekben az Indiával való kapcsolatokról beszélne-e a múlt heti kivégzés után? Tudom, ban kivégeztek egy pakisztáni születésű terrorizmussal vádolt személyt, ez mennyiben befolyásolja a kapcsolatokat a két ország között, hiszen örömmel láttuk, hogy Islamabad és Delhi között javultak a kapcsolatok. Nem veszélyezheti ezt ez az incidens. Szeretném felvetni azt a kérdést, hogy az ISAF afganisztáni kivonulása után vannak olyan aggályok, miszerint Pakisztánban vannak olyan elemek az ISI-ban, a katonai elhárításban, akik erre lehetőséget látnak ezzel kapcsolatban arra, hogy bevezessék ismét a talibánt, hatalomba segítség Afganisztánban. Tehát az ISF kivonulás után hogyan látja Afganisztán jövőjét ezen pakisztáni erők figyelembevételével? Hát elég sok jött fel. Miniszter még Szájad úrnak megadom a szót, miót válaszolna. Köszönöm szépen, miniszter asszony. Nagy öröm számomra, hogy itt köszönhetem. Én vagyok az Európai Parlament pakisztáni barátok csoportjának elnöke, ezért egy csoport nevében is köszöntetem Önt. Hadd gratuláljak e, nagy pontosságához, ami kicsit meglepett minket itt az Európai Parlamentben, próbáljuk e, igazodni hozzá. Néhány rövid megjegyzést tennék, mielőtt e, kérdezek. Először is a legkedvezményezettebb állam státuszát illetően, amit az Európai Unió már nagyon régen próbál elősegíteni. Bátorítjuk Indiát és Pakisztánt, hogy ebbe az irányba haladnak, és nagyon örültünk akkor, amikor ezt véglegesítették. Az önök külügyminisztere véglegesítette ezt a megállapodást, úgyhogy nagyon jól tudjuk, nagyon tudják, hogy milyen támogatást kap Pakisztán az Európai Parlamenttől. Malala Yousafzai esete az egész világot megrendítette, nem csak Pakisztánt nagyon hangosan beszél, hogy az osztott értékek alapján mindenki úgy érezte, hogy mindenki ennek a fiatal lánynak a sorsában osztozik. Voltak más országok is, amelyek azon dolgoztak, hogy eljutassák őt az Egyesült Királyságba, különösen az Arab Emirátus, aminek a szerepét nem ismerték el elég, eléggé. Úgy tudom, hogy nagyon jól gyógyul és továbbra is megkapja az összes szükséges támogatást. Egy kérdésem van a következő választásokkal kapcsolatban. Ön tudja, hogy az Európai Unió megfigyelőként vett részt a múltkori választáson. Van-e valami információ arról, hogy milyen megfigyelő missziók érkeznek Pakisztánba, és vajon számíthatunk arra, hogy az Európai Unió is jelen lesz annak alapján, ahogy azt már eddig megszoktuk. Végül, miniszterasszony, állampolgáraink e- élménye alapján, akkor, amikor ők Pakisztánba mennek, e, e, fokozódik a, annak a tendenciája, hogy nagyon sokat elrabolnak, megölik őket. Számos Európai Uniós esetről hallottam, különösen Egyesült Királyságból, egy, egy brit állampolgáról, Mohamed Pavariról, senkit nem citáltak emiatt bíróság előtt Malik Mohamed Iqbalt el, elrabolták, majd visszajutott az Egyesült Királyságba, visszament Pakisztánba azért, hogy az elkövetőket bíróság elé állítsa, majd megölték. A családja őt azóta nem látta. És különösen hat hívjam fel a figyelmét egy nagyon megható esetre, amely egy hat éves kislányról szól, Atia Anjan Wilkinsonról, aki bíróság, bírósági gyámság alatt van, az apját bír, börtönbe küldték, és nem hajlandó elmondani, hogy hol van a lány, Pakisztánban van a lány, és a pakisztáni hatóságok segítségére van szükségünk, azért, hogy megtudhassuk, hogy ez a kislány éle vagy sem, és hazavihessük az Egyesült Királyságban. Er-, erről az esetről, nagyon szívesen adok, rendel, rend, bocsátok rendelkezésre adatokat, de miniszter azt mondja, kérem, kérem biztosítson minket, hogy mindent öntől megtehetőt megtesz, hogy ezt a brit állampolgárt hazajutathassuk. Köszönöm szépen. Köszönöm, kollégák. Nagyon fontos, hogy ügyekről beszélnek. Kérem, hogy nagyon ö, próbáljuk rövidebbre fogni kérdéseiket. Kérdez, kaphatunk még egy kérdést? Eh, uh, Azt szeretném kérni a miniszter asszonytól, hogy kérem, tegye fel a fülhallgatóját, hogy spanyolul szólhassak. Köszönöm szépen, miniszter asszony, hogy ellátogatott hozzánk. Sajnos a hétfő délután nem annyira jó időpont, mert aki messziről érkezik, mint például jó magam a Spanyolországból, elég hosszú idő, amíg ide jut meg akartuk önt hallgatni, nagyon köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk. Most egy rövid kérdést szeretnék feltenni, elnök asszony. Obama elnök úr újra választása után hogyan látja a Pakisztán és az USA közötti viszonyt? Az elmúlt években ez feszültségekkel volt terhes ez a viszony, nem voltak könnyűek ezek a kapcsolatok. Azt hiszem, hogy egyes problémák már megoldódtak. Afganisztánban vannak NATO csapatok, amelyeket részben az önök országában is szántak. Mit gondol ön Obama új mandátumáról, azt illetően, hogy így javulhat az USA-val, illetve a NATO-val való kapcsolatuk? Köszönöm. Uh, Köszönöm. Először is. Hétfő délután minden parlamentben rossz idő, időzítés. Otthon is az, nem csak itt. Nehéz összehozni a képviselőket ilyenkor. Kezdjük az utolsó képviselő kérdésével. Az elmúlt néhány évben elég nehéz időszakot éltünk meg az Egyesült Államokkal való kapcsolatainkban, jó részt félreértések miatt szerintem, hiszen a nézeteltérések voltak éppen nézet egyezések voltak, hiszen Pakisztán a legfontosabb szereplője a és így érdekeltje a, a gazdagodó, stabil és békés Afganisztán létrehozásának. Ez a mi legfőbb érdekünk. Nincs kétség a felől, hogy Pakisztán megtesz mindent ennek érdekében. A terrorizmus elleni harcban is, hiszen ez nekünk fáj, a mi gazdaságunkat, a mi állampolgárainkat, a mi hazánkat sérti jobban, mint bárki mást. Mi vagyunk tehát a legérdekeltebbek abban, hogy harcoljunk bármely csoport ellen, bármely csoport ellen, amely erőszakot alkalmaz, törvénytelen erőszakot, és így igyekez, igyekszik nyomást gyakorolni a folyamatokra. Mit várunk Obama elnöktől? kérdezte. Hát először is úgy érezzük, hogy az elmúlt hat hónapban az USA-Pakisztán kapcsolatrendszer majdnem teljesen normalizálódott. Ez mind a két országot bizalommal töltheti el, tehát arra törekszik mind a két fél, hogy együttműködjön. Közös céljaink vannak, ezeket meg is határoztuk. Afganisztán kapcsolatban, meg a térség egészével kapcsolatban is. Szerintem együtt tudunk majd működni ezek alapján. Az a várakozásunk, hogy Afganisztánban nem lesz majd biztonsági vákum, egy zöggenőmentes átalakulás, átállás lesz. Ezt várja az államok is a NATO is. Ugyanakkor a NATO-val való kapcsolatépítésünkben úgy érezzük, hogy van egy közös célunk Afganisztánban, de egész évben is nagyon fontosnak tartjuk a NATO való kapcsolatainkat. Száját Karim úr az indiai eseményekkel kapcsolatban kérdezett. Pakisztán elmúlt 40 év után kimutatta azon elhatározott szándékát, hogy tovább akarunk lépni Indiával kapcsolatban az elmúlt 40 év örökségén, és regionális szempontból kell vizsgálni a két ország viszonyrendszerét, hiszen itt Brüsszelben ülve jól tudják, hogy a régiók emelkednek fel, vagy buknak el, nem egyes országok. Az Európai Unió a mai kihívások ellenére is kiváló példája annak, hogy egész régió együtt tud működni. Reméljük, hogy a mi térségünk is ilyen lesz majd, Dél-Kelet-Ázsia. Dél-Ázsia. Úgyhogy ezért igyekszünk utat építeni Indiával, büszkék vagyunk az itt terület eredményekre, reméljük, hogy tovább tudunk haladni ezen az úton. Malaya Iszúzavá kapcsolatban mi is figyelemmel kísérjük ezeket a fejleményeket. Aztán megkérdezte a, a, a, a választások kérdését. Hát a, a választási bizottság és az átmeneti kormány feladatai lesznek ezek. Régóta vannak kapcsolataink az Európai Választási Bizottságokkal, most is várjuk majd őket, szerintem jól fog alakulni minden. A személyes véleményemet kérte azon a bírósági ügyel kapcsolatban, illetve kivégzés, amely Bombayban történt. Hát, ha megvizsgáltuk az ügyet, majd akkor tudok válaszolni erre. Csálasztanok úr, az a táj tájékoztatás, hogy az imidia muzulmánokat betiltották volna Pakisztánban, sajnos teljesen nem helytálló. Remélem, hogy korrigálja majd ezt az ismeretét az Európai Parlament számára is, meg a jövőbeli hozzászólásai tekintetében is. Az imidia muzulmánok parlamenti képviselő helyeket is betöltenek Pakisztánban. Ennyit arról, hogy betiltanák őket Pakisztánban. Bármi módon is. Aztán az emberi jogok kérdésével a nők megölése, etnikai kisebbségek, ugye nem én vagyok az első, aki beismeri, hogy Pakisztán, mint más, sok más fejlődő ország, kelet, dél, nyugat és kelet felé e, rengeteg kihívással kell számoljon. Társadalmi, szociális, emberjogi kérdésekben. Ám azt is be kell látni, és én vagyok az első, aki el kell mondja, hogy az elmúlt négy évben hatalmas lépéseket tett Pakisztán orvosolva ezeket a problémákat beszédem elején beszéltem azok a jogszabályokról, amelyeket elfogadtunk a nők védelme érdekében is, a gazdasági, a nők gazdasági megsegítésével, emberjogi kérdésekkel kapcsolatos törvényekről beszélünk. Egyetlen társadalom sem tud nagyon gyorsan átalakulni, az önök társadalma is sem tudnak éppen másik átalakulni. Mégis azon dolgozunk, hogy bátorítsuk egymást, többet tegyünk, és ezen az úton tovább menjünk. Hiszen az irány nyilvánvaló az ISI hálózatával kapcsolatos vádakat. Malen úr egy évvel ezelőtt nyilatkozott úgy az Egyesült Államok részéről, hogy kezeljék ezeket a kérdéseket. a friss fejlemény, ez Egyesült Államok kongresszusa, a Hakani hálózatot terrorista hálózatként ítélte el Pakisztán, és a államokkal nagyon sok kérdésben együttműködik, és megkérdezték a mi véleményünket is. Mi jeleztük véleményünket, és önökkel is megosztom azt a véleményünket, hogy nincs semmi dolgunk a, a Hagani hálózattal. Ők egyébként afgán állampolgárok, és nem pakisztáni állampolgárok. Az Egyesült Államok kongresszusa szerint a terrorista intézményként akarják elítélni, ám legyen. Tehát mi sem nyílt, sem rejtett módon nem támogatják pakisztáni szervek ezt a hálózatot. Ám a térségbeli valóság az, az, az, az a tényeken alapul, ezeken a tényekkel pedig szembe kell nézni. Többször elmondtam, és itt is elmondom, Pakisztán úgy véli, nagyon jó okoknál fogva, hogy bármely entitás, amely erőszakot alkalmaz, nem lehet Pakisztán barátja, sem rejtett, sem nyílt barátja Úgyhogy baráti államokkal együtt igyekszünk fellépni az ilyen hálózatok és szervezetek ellen. És megadunk minden segítséget egymásnak ebben a harcban. Végül feltettek egy kérdést, hogy nők és külügyminiszterek összefüggésében. Keti Esten az önök úgymond külügyminisztere, akire nagyon büszkék lehetnek és lehetünk, joggal lehetnek rá büszkék önök is, mint külügyminiszteri poszton dolgozó nőre. A társadalmi gazdasági kívásoknak már beszéltem. Köszönöm. I have four more requests for the floor. Négyen kértek még szót. Jelentkezés sorrendben megadom a szót. De 10 perc van 4 óra, és 4 órakor szavaznunk kell. Arra kérem önöket, hogy legyenek rövidek, hogy a miniszterasszony még tudjon válaszolni, és Marietje Schaken will be the first, then Mr. Scholz, then Mr. Atkins and Mr. Possel to finish. I would appreciate it. Örülnék, hogyha egy percben foglalnak össze a kérdéseiket. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm elnök asszony, miniszter asszony, nagyon nagy öröm számomra, hogy eszmecserét ölhetek. Én az iráni iszlám köztársasággal fenntartott viszonyokról szeretnék kérdezni, hogy látják azt a geopolitikai helyzetben, milyen kívásokat látnak, mi ezt az Európai Unióban a legsúlyosabbnak tartjuk. A második kérdésem a szólásszabadságról szól, a internetes információhoz való hozzáférésről, hiszen globálisan összekötött világban élünk. Pakisztánban 50 millió honlapot jegyeztek be, cenzúra, tartalomszűrés, monitoring, E, zajlik azonban az országban. Mi a vélemény erről? És vajon a YouTube-ot még mindig blokkolják Pakisztánban? Meg tudnám magyarázni, hogy miért? E, tettek-e valamilyen javaslatot a Nemzetközi Telekom Szövetségre, amely ma zajlik, illetve a következő napokban Dubajban? Vannak-e prioritásaik az internet kormányzását illetően? Köszönöm, nagyon szép rövid volt. Solc úr a következő. Kérem, próbálja ezt a jó példát követni. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni a miniszter asszonynak a tájékoztatóját. Én egy kérdésre szeretnék koncentrálni, részletekre nem, de adok hozzá egy kis háttérinformációt. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy mi az álláspontja az országnak a palesztin eh, állás, eh, eh, státuszát illetően. Mi az ön véleménye az, azon ENSZ főtitkári kezdeményezésnek, aki, amely közel-keleti fegyvermentes övezetet akar kialakítani. a harmadik, szintén ez kapcsolódik, ha kaptunk, kaptunk jelentéseket arról, hogy nagyon szoros együtt ez nagyon szoros együttműködés zajlik a pakisztáni um, fegyver, fegy, és német fegyver um, gyártók között, és ezeket a fegyvereket nemzetközi szintéren konfliktusokban használják. Vannak jelentések arról, hogy a, a német cég e, paki, e, engedélyvel gyártott fegyvereket közel-keleti konfliktusokban használják. Tehát van egy kapcsolat, amiről nagyon szeretnénk magyarázatot kapni, és végül mi az ön álláspontja a kasmiri konfliktus illetően éppen most? Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Atkins úr, parancsolja. Én mindig rövid vagyok, a, elnök asszony. Imran Khan azt mondja, hogy Pakisztán a világ legkorruptabb országa. Igaz-e? És mit tesznek ez ügyben? Második kérdésem az Isten káromlásra vonatkozó tör, törvény mikor változtatják meg, eh, hogy azokat az embereket ne jöjjék meg, akik a nem, nem muzlimokat védik, eh, és eh, szabadon akarnak beszélni az önök országában. Passzel úr, ön az utolsó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony. Klasszikus két rövid külpolitikai kérdésem lenne. Sarkel kolléganő Pakisztán geostratégiai jelentőségére már utalt. Szeretném önt megkérdezni, hogy a golf öbölhöz, öbölbeli államokhoz fűződő kapcsolatok révén, ahol sok pakisztáni él és hagyományos kapcsolatok vannak, de ahol rengeteg az újabb történés és probléma. Kérdezném tehát önt, hogy Közép-Ázsiára tekintettel, különösen Tajikisztánt és Kirgizisztánt említem, az ottani instabilitás kihat-e Pakisztánra is, tehát két fontos szomszédos régióról van szó. Köszönöm, hogy az elnök. Okay, um. Köszönöm szépen a kérdéseket, nagyon érde- érdekesek. Először is hadd mondjam el ezt, hogy ezeket a kérdéseket nagyon fontosan, fontosnak tartjuk, mert lehetőséget teremt arra, hogy néhány félreértést tisztázzunk, és hogy a legutóbbi trendekről beszélhessünk. Fosszelt úr Ön a geopolitikai kapcsolatról kérdezett a közel-keleti országokkal. Az a véleményem, hogy nagyon erős stratégiai kapcsolataink vannak különösen a GCC-vel, az öbölbeli országokkal, és nagyon sok egyéb közel-keleti országgal fenntartott viszonyunk éppen átalakulásban van. Támogatjuk annak az elvét, hogy Eh, az országok függetlennek legyenek és, eh, és, és területileg függetlenek eh, minden országban, azokban az országokban, amelyek változásra törekszenek. Pakisztán ezt támogatja, látták ezt Egyiptom, Tunézia esetében, Egyiptommal kapcsolatban sokkal erősebb viszonyt szeretnénk felépíteni, a nem Pakisztán maga is demokratikus ország, ezért támogatjuk az önálló demokráciákat, bárhol is keletkezzenek. Emlékeztek, említette még Kirgizisztánt. Mi bízunk a stabilitásban és Tajikisztánban, és ez a stabilitás hamar átlép a határokon. Ezek az országokkal jó kapcsolók van, a közép-ázsiai köztársaságokkal is, Afganisztán remélhetőleg stabilizálódni fog, és reméljük, hogy tranzitútként használhatjuk Afganisztánt szomszédaival való kereskedelemben. Ahogy Iszlamábadot is említették, ahol arról beszéltünk, hogy az Afganisztán-Pakisztán kereskedelmi útvonalat kiterjesztő Tadzsakisztán fele, ez számunkra so, sokkal ért, fontosabb érdeket felek leszünk, és amint Afganisztán tranzitútvonallá válik Ázsia központja felé, gazdasági lehetőséget teremt ez annak az országnak, ami nagyon fontos lesz számukra. A közép-ázsiai köztársaságnak is nagyon fontos lesz, hogy megteremtse ezt a lehetőséget Afganisztán számára. Atkins úr Imran Khan-t említette, aki Pakisztánt a legkorruptabb országnak említette, azt kérdezte, hogy mit teszünk. Először is nagyon sok munkát végeztünk már, hogy eh, a parlament eh, legyen a jogszabályalkotó testület, és eh, megteremtesse az elszámoltatásokat. Felhívnám figyelmét arra, hogy ez a kormány három és fél éve létrehoztak közszámoltató bizottságot, amely minden kormányzati szektorban meg, megvizsgálja a működést, és ezt az ellenzék eh, irányítja. Hogyha a kormány maga korrupt lenne, akkor nem tenné eh, ennek a vizsgálóbizottságnak a fejét, eh, nem, venné, nem választaná az ellenzékből. Nagyon sok országban intézményesült a korrupció. Mi tisztában vagyunk a kihívásokkal, és szeretnénk ezeket leküzdeni, ezért, ahogy mondtam, ezzel kapcsolatos jogszabályokat alkotunk. Ön említett az Isten Károlmási törvényt, felhívtam a figyelmét arra, hogy miért fontos ez számunkra. Először is arra hívnám fel a figyelmét, hogy 253, lehet, hogy nem pontosak a számok, na, csak hozzávetőleg, 253 istenkárolási esetben csak 9 ből csak kilencet folytattak nem muszlimok ellen, az összes többit Mohamedánok ellen. Ez tehát nem a nem muszlim kisebbség üldözésének az eszköze, ahogyan is látja. Továbbra arra is fel, fel, fel, a figyelmét, hogy nemzetközi fővárosban vagyunk most. Én magam is Iszlámában dolgozom. Látjuk és halljuk a híreket a társadalmi emberi jogi kérdésekről Pakisztánban. Feltennék egy kérdést önnek. Pakisztánban ki hívja a világ figyelmét és a pakisztániakért ezekre a kérdésre. Vajon a Daily Telegraph, vagy a New York Times, vagy a Washington Post? Vajon ez, ö, a szabad pakisztáni sajtótól kapják ezek az információkat, a pakisztáni szabad társadalomtól? Ez, ezek mind a, azt mutatják, hogy mennyire demokratikus szabad vált a mi társadalmunk, mi azban hiszünk, hogy Pakisztán eh, fel, fel tudja venni a harcot ezekkel a képhívásokkal. Ami az káromlást élete, Csünk Hameszi esetére hívnám fel a figyelmét. Ugyanaz a lány, akit eh, eh, egy keresztény lány, és egy, egy Mohamedán fogta őt perbe, ugyanaz a társadalom. Ezt a Mohamedánt ítélte el, és ő került börtönbe, Jim Shamisi pedig szabad és nagyon sok ember hősként tekint rá. Ön azt akarná látni, hogy ez az ország és ez a társadalom miként veszi fel ezeket a kihívásokat. Én bízok abban, hogy Pakisztán civil társadalma, média, bírói testülete révén, és különösen a parlamentje révén érje ezeket a változásokat nagyon proaktív módon, nem alszunk, észreveszünk ezeket a kihívásokat, és e, értjük az önaggodalmát is, hiszen nagyon természetes, hogy ön aggódik, de felhívnám a figyelmét arra, hogy nagyon sokat és eleget is teszünk ezekben az ügyekben. Kaptam egy kérdést továbbá a e, Palesztina megfigyelési státuszáról. Támogatjuk e, azt a hat, azt, azt az erőt, amely, amely Palesztinát támogatta, és ami a közelkeleti fegyvereket illeti, mi olyan ország vagyunk, amely nem vesz részt ebben a konfliktusban. Azt kell mondanom, hogy ez nem igazán hangzik hihetőnek, de megnézhetjük ennek a részleteit. Kérdeztek a kasmír konfliktusról is. Nagyon fontos kérdés, mert azt gondoljuk, hogy amíg ezt a kasmíri konfliktus megoldjuk, addig a két ország viszonya és a két ország népének a viszonya, akik nagyon sikeresen dolgoztak azon, hogy az, elmú, az elmúlt évtizedekben csökkentsék az ellenségeséget a két ország között. Nem tudjuk őket lefe, lefegyverezni mindaddig, amíg a Jamal Kashmir ügyét meg nem oldjuk. Azonban ezen vagyunk, ezt nem tudjuk to- további harcok révén megoldani, továbbá nem tudjuk katonai eh, akciók révén sem megvalósítani Pakisztánnak, ez, erre is nem a a Pakisztán azt mondja, hogy ezeket a konfliktusokat párbeszéd útján tudjuk megoldani, ide tartozik eh, a kasmíriak képviselete is ebben a párbeszédben, azért, hogy ők is elmondhassák a saját eh, elképzeléseiket. Ezért aztán nagyon sokat foglalkozunk ezzel, és azt gondoljuk, hogy ezeket, hogy, me, hogy, előbb, hogy már meg tudjuk oldani a kevésbé komplikált kérdéseket, mint a Szácsi kérdést, amelyben gyakorlatilag ö, ö, kialakítottuk az egyetértést, és hamarosan lezárhatjuk. Az első kérdés pedig az iráni iszlám köztársaságot érintette, és az, amelyet az Európai Unió geopolitikai kihívásként kezelt. E, Válaszolmaim elején elmondtam, hogy a kormányunk arra büszke, hogy külpolitikája a régióra koncentrál, arra, hogy mindegyik e, szomszédjával javítsa a kapcsolatokat. És bármennyire is e, javítanunk kell kapcsolatainkat Indiával, ugyanígy kell ezt tennünk Iránnal is, hiszen Irán nagyon hosszú közös hatászakasza van Pakisztánnal, ezért folyamatosan próbáljuk a kapcsolatainkat javítani, ugyanúgy, ahogy a többi szomszédos állammal. Fontosnak tartjuk, és a régióban csak úgy tudunk békét és stabilitást elérni, hogyha viszonyainkat javítjuk. Ami az iráni kapcsolatainkat illeti, azt gondoljuk, hogy minden országnak megvan a joga a saját békés nukleáris energiájának kifejlesztését, és arra kérjük Iránt, hogy tartsa be nemzetközi elkötelezettségeit. Említették a szólásszabadságot. Azt mondom, hogyha eljönne Pakisztánba, az lenne a tapasztalata, hogy a sajtó szabadabb, mint nagyon sok államban. Nem veszük könnyen a szólásszabadság kérdését. Ami a YouTube esetet illeti, Eh, ez eh, arra volt reakció, hogy eh, jelentős biztonsági problémák adottak, és hogy nagyon sok egyéb országban is azt kértük a YouTube-tól, hogy azt az egyetlen oldalt blokkolja, amelyet nem tudtak megtenni, és ezért nekünk kellett amint meg tudunk velük állapodni arról, hogy egyes oldalakat blokkoljanak, amelyek problémát gerjesztenek, akkor nagyon szívesen feloldjuk ezt a blokkot. Köszönöm szépen, miniszter asszony, mondja az elnök, köszönöm szépen a Köszönöm szépen, hogy ilyen szépen válaszolt kérdéseinkre, és részt vett az eszmecserében. A parlamenti képviselők számára nagyon érdekes volt ez az eszmecsere. Elnézést kérek az időjárás miatt. Remélem, hogy majd kiderül. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Really appreciate thank you very much. Thank you. My pleasure meeting you. Kezdjük a szavazást, mert meglehetősen zsúfolt programmal számolhatunk ma délután. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a szavazás után az egyiptomi helyzettől tartunk vitát. Bernardino Leon, a dél-mediterrán térséget felelős Európai Bizottsági megbízat jelenlétében folytatjuk majd le ezt az eszmecserét. Kezdjük azonban a szavazást. Kétszer kell szavaznunk kell az első témában. Ez volt a jogi szolgált véleménye, pontosan én sem látom át miért. Tehát a vállalatok társadalmi felelőssége, társadalmi érdekek és a fenntartható inkluzív gazdasági felépülésre vezető út címet viseli. Kérem mindenki figyeljen, kezdjük el a szavazást. Én is kell, hogy szavazzak, elő is a kártyámat. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodók, nem, bocsánat, az egyes szóbeli módosítóval együtt, elnézést. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes mellette, okafogyott. Hármas mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Kettes módosító mellette, szóbeli, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes. Okafogyott, egyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes szóbeli mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, <clears throat> ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Nyolc mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kompromisszum, nem, 32-es mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 9-es kompromisszum mellett, ellene tartózkodó. elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodó. elvetettük. 37-es mellett, ellene, tartózkodó. elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodó. elfogadtuk. Negyvenegyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 42 mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk, 43 mellette, ellene, tartózkodó. Szerintem nézzük meg géppel a 43-as. Mi lesz a sors, a géppel szavazunk 43-asra. Kérem, zárjuk le a szavazást. Elvetettük. Elvetettük tehát. 44 mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. 46 mellette, ellene. Ezt nézzük meg, ellenőrizzük a 46 os géppel. Még valaki? Kérem mindenki szavazzon. Elvetettük. Huszonhét mínusz, 19 mellett, el, mellette, 27 ellene. Most pedig szavazzunk elektronikusan a véleménytervezet egészéről, kérem mindenki. Még egy kollega? Akkor nem szavaz, kérem zárjuk le. egy, Igen, egy ellen szavazattal elfogadtuk. Dati asszony. Elnök úr, mellette szavaztam, és tartózkodás jelent meg a gépemen, tehát szeretném jelezni ezt a tévedést. Okay, it's noted. Jegyeztük, köszönöm. De te nem is Akkor most megint szavaznunk kell, erről a véleményről. Egyes módosító. Mauro úr. Elnök úr, tekintettel arra, hogy újra szavaznunk kell, hogyha az összes frakció egyetért a szavazási lista megőrzésével, akkor lehetne csak a zárószavazást megejteni, tekintettel arra, hogy az egészről ugyanúgy szavaztunk. All groups, political groups have... Ha minden frakció ugyanazon listával bír, ahogy az előzőnél is volt a helyzet, és egyetértenek azzal, hogy ne szavazzunk, akkor persze lehet. De van olyan frakció, ami ellenzi, hogy így járjunk el? Az öldek részéről. Csak egy pont. A 40-es módosítóban van az ötös számú szóbeli módosító. Először arra nem szavaztunk az első körben. Csak a zárszavazás után láttam, hogy kimaradt, úgyhogy most kiegyezzem. A 40-es módosító kapcsán van egy ötös ötös szóbeli, amely nem válik okofogyottá, csak akkor, hogyha 39-est elfogadnánk. Tehát a titkárság tudja, hogy mi legyen itt a megoldás. Az ötös szóbeli akkor esik ki, hogyha a tízest elfogadjuk. Ez a titkárság véleménye is. Itt az áll, ha elfogadjuk, és a tízes is elfogadásra kerül, akkor be kell tenni a 40-es módosító szövegébe kiegészítésként, a kompromisszum, tízes kompromisszum kiegészítéseként. Ez azt jelenti, hogy hibáztunk, hogy nem szavaztunk az ötös szóbeli módosítóra. Ezt jelezné? Azt hiszem, talán igaza is van. Hát kicsit bonyolult a szöveg. Hát eléggé. Kollégák, azt javaslom, hogyha nem bánják, hogy csak, most külön szavazzunk csak az ötös szuboli módosítóról, és aztán a frakció kérését meg megfelelően ne szavazzuk végig az ugyanazt a szavazólistát, hanem fogadjuk az első eredményt. Tehát az ötös szubeli módosító mellette először Zsiburnak a aminek adom meg a szót. Igen, én e szubeli e, módosító ellen javallanám a szavazást. Azért, mert eredetileg belekerült volna a kompromisszumba, ám péntek délután történt ez már. Így aztán ellenzem. A 40-est is, meg a kiegészítést is, amelyet a beterjesztő. Tehát a szubbeli módosító ellen van, úgyhogy nem lehet a szabadságban akkor szavazni róla a jelentéstevő véleménye ellen. Úgyhogy megyünk tovább a következő dossziéra. Tehát nem lehet rá szavazni, a jelentéstevő tudnék nem támogatja. Ezt, ahogy a frakciókkal megállapodtunk, most második körben nem szavazunk. Maradunk az első szavazás eredményénél. E jelentést illetően Mário Mauro úr következő témája, a vita lezárása, a tanácsos bizottság partneri és együttműködés megállapodása tárgyában az EU és Irak között. So colleagues, let's start with this dossier. Kezdjük meg ezt az anyagot. 56-os módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 57-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 64 mellette ellene tartózkodás ezt szavazógéppel megismételjük, 64-es tehát. kérjük az eredményeket, lezárom a szavazást. Elutasítottuk, elnézést. A szocialisták nem voltak teljesen egyértelműek. 65, azonos a 74-esben, 44 van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 72 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 75-ös és 80-as, mert azonosak, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 76 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 77 és 79-es azonos egyszerre, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 78-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 83-as ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, négyes kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, most következik a 9-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 91-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 92-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 99-es mellette ellene tartózkodás el, elutasítottuk, házas mellette Elnézést, nem százas, hanem 101-es Kacsin úré. Ki van mellette, ellene, tartoz, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük a géppel. 101-es tehát. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk két ellenszavazattal. 102-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 103 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 104 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 105 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 106 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 107 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 108 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 110-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 111 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 112-es és 113-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 114 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 115 az egyes szóbeli módosítóval. Popa asszony, parancsoljon. Thank you. Köszönöm. Én egy szóbeli módosítót javasolnék, amely a következőképpen hangzik. commitment by the Iraqi authorities to secure adequate living conditions to the residents of Camp Ashraf and the Camp Huria asks EU member states to own Article 100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 Sajnos kifogást kell emelnem ezen szóbeli módosító ellen, mert a már benyújtott szóbeli módosító javaslatok sorában szerepelt egy kiegyensúlyozott megoldás valamennyi módosítóval kapcsolatosan, amelyek a Kampasraf témáját érintették. Kérem tehát a szocialista frakciót is, hogy tanúsítsanak felelősségteljes magatartást ezen bekezdéssel kapcsolatosan, mert ha nem így járunk el, akkor igen, csak bonyolítani fogjuk eh, a szavazás lezajlását. So you are against, uh... Ön tehát ellenzi ezt a szóbeli módosítót? Contrario all'emendamento. Ellenzem a szocialista frakció által bemutatott szóbeli módosítót. Merem Kopa. Kopasszony. Mi pedig a néppárt által benyújtott szóbeli módosítót ellenezzük. Akkor tehát nem szavazunk a szóbeli módosításokról. Akkor a szóbeli módosítók nélkül szavazunk a 115-ösről. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Az eredeti formájában, szóbeli módosítók nélkül. 116 mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. 117 mellette? Ellene? Tartózkodás? elfogadtuk, 118 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 119 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 120-as mellette, 119-est, elektronikusan ellenőrizzük. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk két szavazat többséggel. 120-as mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőriznünk kell szavazógéppel. 120-as tehát. Lezárjuk a szavazást. Megint egy szavazat többséggel utasítottuk el. 122-es következik, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 123-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 124 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 125 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 126 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 127 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 128 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 129 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 130-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 131 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 132 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum az egyes az A preambulumban, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 27 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as módosító kettes számú szóbeli kiegészítéssel. Kassin úr, parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Szóbeli módosítást szeretnék ki benyújtatni a következő szöveggel. This in could significantly increase the operativity of the EU delegation in Baghdad. As you know, many countries are not in Baghdad yet, nagyon sok ország nincs ott Bagdadban, de vannak ideiglenes irodáik Evilben, mert az oda könnyebb eljutni, és az üzleti közösség is oda utazik el, ezért hiszem abban, hogy ezzel a módosítással ezt tudunk segíteni kiredeltségünknek, hogy látható legyen, és te segíthess az erbini tevékenységeket. Köszönöm. Okay, somebody... Rendben. Tiltakozik valaki a szóbeli kiegészítés ellen? Akkor 32-es módosító kettes kiegészítése mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. Kérem, hogy használják a szavazógépet. 33-as módosító kettes eh, szóbeli kiegészítése Kacin úr részéről. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk 28-17 arányban. 35-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 41, 41-es módosító. Hogyha senki nem tiltakozik, akkor a 41-estől az 5-50-ig blokkban szavazunk. from 41 to 50 except tehát a 41-estől az 50-ig, a 43-as kivéve, ki van mellette, ellene, tartaszkodás, elfogadtuk, most pedig a 43-asról külön, ki van mellette, ellene, tartaszkodás. Szerintem elfogadtuk, de jó lenne, ha megnéznénk szavazógéppel is. Lezárjuk a szavazást, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 53 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Az 54-es szavaznunk kell, mert a 30-ast nem fogadtuk el korábban. 54-es tehát mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Most következik az 55-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Az 1 es 14-esig szavazunk az idézetekről egy blogban. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk az összes idézetet. Most a végső szavazás következik szavazógéppel az állásfoglalás tervezetről. Okay, please close the vote. Lezárjuk a szavazást. Az anyagot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 So, colleagues, I have to remind you that the Committee of International Trade... A Nemzetközi Kereskedelmi Kapcsolatbizottság bizottság javaslata élt ebben az ügyben. Most az ajánlás tervezett végső szövegére fogunk szavazni, ezt pedig mellette vagy ellene fogjuk megtenni, elektronikus szavazás lesz a módszer. Oh, No. Again, we need to... Megint csak meg kell ismételjük. Technikai baj volt, megismételjük a szavazást. Még hárman. még ketten. Elfogadtuk, 47, mert igen, egy tartózkodás szavazattal. bevándorlók integrációja, ennek hatása a munkaerőpiacra és a TV koordináció külhat, külső hatásaik, Préda úr jelentése. Kezdjük is el. Szóbeli módosító az első szavazás tárgya egyes számú mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosító. Két részben szavazunk rá. Első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk Hármas mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. Hetes mozosta mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk, nyolcas mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk, tíz mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk, tizenegy mellette, ellene tartózkodott. elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 17 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 18 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, a szavazása teljes véleménytárgyában, így módosított formájában. Erről szavazunk most tehát. Kérem, várjuk fel a szavazást. 46 mellette szavazott, kettő ellen, egy tartózkodással elfogadta. Préda úr, jelentéstevő kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A... Köszönöm a gratulációkat, ám a kettes módos a második részénél tévesen szavaztunk, azt hiszem. Az első szóbeli módosítót elfogadtuk, én értelemben okafogyották kellett van váljon a kettes módosító második része, mert hogy az első módosító szóbeli módosító átment. Erre akartam felhívni a figyelmüket. Yeah, you're right, you're right. Igaza van. Ám elvetettük a másodikat, úgyhogy, úgyhogy végül is nem ment át, de Magyarán tehát okafogyott ká kellett ma váljon, mi meg leszavaztuk, az eredmény ugyanaz. De leegyeztük, köszönjük szépen, igaza van. So that was uh, the last uh, dossier. utolsó dosszié a ma délutáni szavazások sorozatában. Most pedig következő napirendi pontunk következik az egyiptomi helyzet. Van néhány perces szünetünk most, tartunk egy kis szünetet, colleagues, I, I just learned that uh, Mr. Le Kollégák, most hallottam, hogy Leon úr 5 órára ér ide, úgyhogy most egy 15-20 perces szünetet tartunk, ami megérkezik. Kérem mindenki jön időben vissza 5, órá, 5 órára pontosan. We try to get Mr. Leon as soon hát as possible. Igyekszünk Leonorat mielőbb ide csalogatni.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

So, colleagues, we can uh, start... No, kollégák, Leon úr megérkezett, elkezdhetjük. Következő naprendi pontunk az egyiptomi helyzet. Címet viseli. Bernardino Leon urat üdvözlöm körünkben, a kedelmi terendi térségért felelős megbízottként jár itt. Az alkotmányos deklaráció, Morsi elnök úr deklarációja nagy aggályt keltett. Ez a nyilatkozat a, a fékek és egyensúlyok és a jogállam garanciája ellen, és szól, és Morci elnök úr kezébe önkényuralmat tesz, illetve a demokrácia alapelveit sérti nézetünk szerint. Nagyon aggályos fejlemény ez, az alkotmányos nyilatkozat, melyet a, amely néhány nappal a legfőbb alkotmánybíróság döntése előtt jött, erre került kiadásra, amely a felsőház és az alsóház összetételét bírálta. Az alkotmányos nyilatkozat kritikus időpontban született, az egyiptomi demokratikus folyamat egy kritikus pontján, holott együttesen egyenlő felek között kellene megtárgyalni az új alkotmánytervezetet, illetve az arra való népszavazásra való felkészülést, amely decemberben lesz, illetve a 2013-as parlamenti választások ügyét. Ez a nyilatkozat éppen egy héttel az Európai Unió és Egyiptomi Task Force munkájának befektetése után előtt született, amelynek ön is tagja. Egy nagyon felfokozott időszakban, amely nagyon fontos az egyiptomi demokratikus reformok sorsa szempontjából, és általában az emberi jogok érvényesülése szempontjából az Európai Unió hosszú távú pénzügyi támogatásokat bocsátott Egyiptom rendelkezésére, és egyébként is támogatja az egyiptomi demokráciás folyamat, demokrat, folyamatait, amelyek a Mubarak rezsim utáni korszak megnyitásaként értékelhetőek. A mostani eszmecsere során szeretném megmutatni azt, hogy milyen politikai és pénzügyi nyomást tud gyakorolni az Európai Unió ebben a nagyon fontos időszakban, annak érdekében, hogy Egyiptomban a demokratikus elveket, a fékek egyensúlyok, a jogállamiság elveit tiszteletben tartsák, és az állami intézmények és az állampolgárok között párbeszéd ö, ö, egészségesen alakuljon. Ugyanakkor az európai szomszédos politika szempontjából sem túl fontos lépés, a többért több irányelv érvényesülésének kérdése vetődnek fel, illetve az, hogy a források visszatérítése tekintetében az Európai Unió mit tud tenni. Bár szorosan szoros partneri vitort tartunk fel Egyiptommal, világosak kell legyünk a partneri viszony alapjait illetően. Az emberi jogok tiszteletben tartása, az intézmények demokratikus működése, toleráns társadalom építése, jogállamiság. Ezek az alapértékek, amelyeken kell álljon a partneri viszony Egyiptom és az Európai Unió között. Uram, öné a szó, várjuk meglátásait, véleményét, és ezt követően szeretnénk kérdéseket feltenni e, a képviselők részéről. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Jó estét kívánok! Öröm, hogy ismét itt jártok a parlamentben. Egyiptom tárgyában kell eszmét cseréljünk. Egyiptom nagyon fontos tényezője a térségnek, és ag aggályos hírek érkeztek az elmúlt két hétben. Elmélyülni látszik a politikai megosztottság. A három hatalmi tényező között, a politikai háromszög három oldalak között az elnök, a muzulmán testvériség, tehát a, a szabadság egyenlőség párt egyik oldalon, illetve ellenzéki pártok, a bíróságok szervezete, a másik oldal, és a harmadik oldal az ellenzéki pártok többsége és a liberális politikai erők alkotják ezt a háromszöget. Tehát a megosztottság ezen felek között, mint önök is tudják, mélyült, mióta az államelnök egy november 22-én alkotmányos nyilatkozatot tett, mely az alkotmányozó nemzetgyűlés és tanács tagjait megvédi az alkotmánybíróság vizsgálatától. Egyfajta immunitást biztosít át számukra. Ezt alkotmányjelesnek idős, minősítették. A, az alkotmány tervezet elfogadása ellenmondásosan történt, önök is tudják, és ezt követően november 30-án pénteken az alkotmány jóváhagyása után tüntetéseket szerveztek, pénteken a nem iszlamista pártok, szombaton pedig az iszlamista pártok, és a tüntetések le is zajlottak. A feszültség tegnap és ma tovább fokozódott, Kairó és más egyiptomi városok utcáim. Nagyon nagy a feszültség, szélsőség erőszakot nem láthatunk még, de a feszültség fokozódik. Az alkotmányt, mint önök is tudják, december 15-én terjeszték népszavazásra bocsájtani. A legfőbb alkotmánybíróság a várakozás szerint tegnap kellett ma döntsön a Sure tanácsi és az alkotmányozó gyűlés legitimitásától, az iszlám testvériség és szélségesek körbevették az épületet, nem lehet oda bejutni, annak ellenére nagyon sok politikai tényező ezt ellenezte, például a Szabadság és Igazság párt vezetősége is elítélte ezt a lépést, azt kérték, hogy ne akadályozzák a bírák működését. A bíróság úgy döntött, hogy felfüggeszti üléseit, és így módon gyakorlatilag csatlakoztak a bírók folyamban levő sztrájkjához. A bírók arra szólítottak fel, hogy bolykotálja a lakosság a népszavazást. Vasárnap délután az a szakszervezet, amely országos szinten képviseli a bíró, bírákat, bejelentette, hogy nem hajlandó a kompromisszumra, újra megerősítette azt a döntését, ez a szakmai szervezet, hogy nem, a, nem kívánják a jövőben felügyelni a népszavazás menetét és a választásokat, bár ez, ez a szövetség, a szervezet döntése nem kötelezi a bírákat. Az iszlám párt pedig az, a, úgy nyilatkozott, hogy a legfelsőbb bíróság beleavatkozik jogosulatlanul a politikai ügyekbe. A legitim alkotmánytártyában a népszavazást nagyon sokan elutasítják, a lakosság jelentős része, és nagyon fontos politikai személyiségek is nyilatkoztak. Szemer Musza például szombaton azt mondta, hogy egy tervezetet rendkívül gyorsággal, sietséggel terjesztették be, és az embereknek nem volt alkalma megvitatni annak tartalmát. A több politikai erő kifejtette az alkotmányterülete kapcsolatos nézeteit, és új uh, tüntetésekre hívtak fel holnap az elnöki palota előtt Kajróban. Egy nyilatkozatot írt alá 18 politikai párt, ez egy Szociáldemokrata párt, a Szabad Egyiptom párt, a Nemzeti Front, az Igazság és Demokrácia, CIP, Demokratikus Front és a Kefaja mozgalom voltak az, az aláíró párt, nagyobb pártok. Az ellenzék vagy amellett van, hogy bolykotálják a népszavazást, vagy azt javasolja, hogy nemmel szavazzanak tehát az, az ellenzéki erők többsége két álláspontot foglalja. Ám nem minden ellenzéki erő, és nem minden a kormány támogató erő vallja ezt az elvet. Vannak olyan hangok is, amelyek megoldásokat igyekeznek javasolni, hídokat igyekeznek építeni a két fél között. Ilyen uralszadat az emberi jogi tanács volt elnöke például olyan javaslattal élt, amely esetleg közös nevezőt teremthet a kormány, az elnök, az ellenzéki erők és a bíróságok között. A asszony és a külügyi szolgálat nagyon szorosan figyelemmel kíséri a legfontosabb politikai szereplőket, a, az államelnök csapatát, a volt külügyminiszter nyilatkozatait, a legfontosabb politikai pártok, civil szervezetek tevékenységét és az intézmények reakcióit. Az üzenet az lehet, hogy a legfontosabb most a erős konszenzus kiépítésének feladata az összes politikai erő között, hogy megállapodásra jussanak a, bírós, a bírókkal, a bírákkal, annak érdekében, hogy alkotmányos ütközés elkerüljék, és hogy a alkotmány tervezet, illetve a népszavazás programját megfelelő pályára helyezzék, bevonva a társadalom összes rétegét, a jogállamiság értékeit, a független bíróságok értékeit is fenntartva, egy olyan alkotmányt megírva, amely az egyenlőség mindenki számára a méltóság és az egyenjogúság értékeit biztosítja. A kulcsfontosságú demokratikus elvek hangsúlyozása, hang, tehát hangsúlyozzuk egyiptomi partnereink felé, és azt annak fontosságát, hogy az erős pluralista demokrácia építése a ágak, hatalmiágak megosztását és a fékek egyensúlyok kiépítését követeli meg, akár és a kisebbségek jogainak és szavának tiszteletben tartását is. Talán olvasták legfrissebb nyilatkozatomat, melyben felhívok arra, hogy a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása kulcsfontosságú része a demokráciának. Ez nem csak a választások idején fontos, hanem az átmeneti időszakának minden szakaszában. Valamint a bírók, bíráságok és a bírák függetlenségének biztosítása, a független és szabad sajtó és a véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartása kulcs elvek. Ebben a tekintetben világosan fogalmaztunk. Vannak erős érvei mind a két oldalnak, ám a legfontosabb számunkra az, hogy azokat támogassuk, akik a közös nevező kialakításán dolgoznak, a, dolgoznak Egyiptomban a konszenzus érdekében. Úgy gondoljuk, hogy az elnöki dekrétum nem e konszenzus egyében született, hiba volt, szerintünk, ennek kiadása, és úgy gondoljuk, hogy a konszenzus kiépítése a mi felelősségünk is, meg a politi- összes politi- egyiptomi politikai szereplő és erő felelőssége is. Persze mindig külön felelősséggel bír a kormány, meg az elnök, ám felelősséggel bír minden politikai szereplő e tekintetben. Nemrégiben, ahogy az elnök úr is emlékeztetett erre, az Egyiptom, EU egyiptomi Task Force létrejött, egy kiváló eszköz lehet ez a szervezet az egyiptomiokkal való együttműködésre. Nem öncélt szolgál tehát ez a szervezet, és nem csak egy, egy deklaráció, hanem egy folyamat kezdete az Európai Unió és Egyiptom viszonyrendszerében. A csapatunk néhány tagja úgy határozta ezt meg, mint egy új szerződést Egyiptommal, mely, ahogy a nyilatkozatban is áll, a béke, stabilitás, gazdagodás, a társadalmi igazságosság, társadalmi gazdasági fejlődés, jogállamiság, emberi jogok közös értékén alapul, amit a jó kormányzás elvein kell, hogy alapuljon. Nagyszerű dokumentum ez. Az emberi jogokkal foglalkozó és demokráciával, a konszenzussal, integrációval foglalkozó fejezetei rendkívül erős szövegek és e nyilatkozattal együtt egyetemben szeretném azt is hangsúlyozni. Mennyire fontos az Európai Parlament képviselőnek e, részvétele, például Szalafranka úr, vagy Anna Ménez, Eitön asszony jelenléte és részvétele rendkívül fontos. És akkor a társ a civil szervezetek kell is találkoztunk, a Task Force ülése előtt, közben és után. Meghívtuk üléseinkre a civil szervezetek képviselőit, illetve mi is részt vettünk az ülésein, az ellenzéki politikai pártok szervezeteiben is részt vett. illetve ülésén is részt vettünk, több oldalú találkozókat is szerveztünk. Új eszközöket a párbeszéd új csatornáit megnyitva a felek között, beleértve az, az, az intézményeket is. Nagyon nehéz tűvá előttünk. Nem lesz könnyű. A következő hetek feladata a népszavazás előtt és után. Erősen hiszünk abban, hogy a jelenleg, jelenleg a válasz a több Európa. Több Európát Egyiptomba több részvétel, több ö, vállalás, több munka. Annak érdekében, hogy igyekezzünk hozzájárulni a konszenzus kialakításához, minden felett bevonva, ez kell legyen a válasz. Az Európai Unió voltak éppen sajátságos helyzettel bír. Az egyetlen fontos nemzetközi szereplő, amely bír egy ilyen task force-szal, egy ilyen eszközzel és annak nyilatkozatával. Ez pedig felelősséget is ró ránk, ez a sajátságos helyzet az Európai Uniónak, és kijelöli azt az utat, amelyet követnünk kell és követhetünk a következő napokban, együttműködve azokkal, akik hidekat akarnak építeni. Nem lesz könnyű, nem csak a külügyi, Európai Külügyi Szolgálat, hanem az Európai Parlament tagja is nagyon fontos szerepet játszhatnak ebben. Ezért bátorítjuk arra önöket és a feleket, hogy a következő napokban egyiptomi kapcsolatokon keresztül igyekezének elősegíteni e folyamatot. Tárgyalva a kormány erőkkel, ellenzéki erőkkel és mind egyiptomi intézménnyel. Mert hogy a végső megoldás és Egyiptom helyzete, amely most fog kialakulni, kulcsfontosságú lesz az ország jövője, az egész térség jövője, és az Európai Unió szempontjából is, a térségbeli szerepünk szempontjából. Úgyhogy több Európát, több részvételt, több vállalást és szoros együttműködést irányzunk elő azokkal, akik katalizátor hatással bírhatnak az egyiptomi társadalomban, és ők a megoldást elősegíthetik. Köszönöm. Köszönöm, Leon úr. Most eh, megadnám a szót eh, azon képviselőknek, akik részt vettek ebben a kajrói Task Force-ban, Szalafranka és Netzuraknak. Szalafranka úr következik, parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm az Európai Unió külön megbizotjának, hogy ellátogatott hozzánk ahogyan ezt már egyébként a szakbizottság kibővített elnökség ülésen a múlt héten kértük. Meghallgattuk értékelését, illetve a megközelítést azon aggasztó fejlemények kapcsán, amelyek jelenleg történnek Egyiptomban. Csupán egy héttel a Task Force látogatása után meghallgathattuk ezen elnöki nyilatkozat következményeit. Elmondanám Leon Hunnak, hogy milyen benyomásaink voltak, amikor jó magam és Neitz asszony találkoztunk a Szúra tanács tagjaival, valamint az alkotmányozó gyűlés tagjaival. Jól előre haladtak munkájukkal, a leg ellentmondásosabb pontokkal foglalkoztak, és ezek közül egyik a sária, az új alkotmány fő jogforrása azok a képviselők, amelyek a liberálisabb feleket képviselték, illetve a kisebbségeket, ők elmondták, hogy ezen problémát egy konszenzus révén akarták meghaladni, anélkül, hogy szavazni kellene erről. Sajnos nem így történt, és a külön megbízott nagyon nagy elővigyázatossággal járt el, Nos, tehát most ezzel a konkrét kérdésre szeretnék önhöz fordulni. Mi lett volna az alternatíva, hogyha az alkotmánybíróság, amely már hatályon kívül helyezte az alkotmányos nemzetgyűlést, a választások következményeként, amelyet az egész nyugati világ ünnepelt, hogyha hatályon kívül helyezte volna a súrát is, és az alkotmányozó bizottságot, akkor hogyan ö, történhetett volna a ö, népszavazás. Morsi elmondta, hogy hivatal ideje négy évet tesz ki, és most az alkotmány ratifikációjára van szükség, és aztán kerülhet sor az új választásokra. Kérdésem tehát önhöz, hogy ha nem fogadják el ezt az alkotmányt, ennek milyen következményei lehetnek? És itt van a következő kérdés, a külügyi szolgálat hogyan értékeli az alkotmány szövegét, megfelele ez a többség akaratának, és demokratikus elemeken alapul-e? Hogyan lehet egyetértésre jutni a későbbiekben? Beszélt ön itt egy új javaslatról, hogyha az alkotmány szövegét itt valójában már megszavazták. Aztán még egy kérdés tekintettel a körülményekre, talán kívánatos lenne, hogyha ezt a dekrétumot nem vonják vissza, és nekem ezzel kapcsolatban személyes fenntartásaim vannak. Nos, tehát kívánatos lenne-e, hogy hatályon kívül helyezzük az EU támogatását Egyiptom számára. Az USA-val is konzultáltak ezen részletet, illetően tekintettel arra, hogy az USA nagyon sok katonai segítséget nyújt ennek az országnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Franka, most ne, az asszony következik. Köszönöm szépen. Frakcióm nevében szeretném megköszönni Leonornak, hogy eljött ide, és eh, nagyon nehéz és sok tekintetben eh, komplikált helyzetet megvitat velünk. Hiszen eh, mivel én részt vettem ebben a vizsgálati csoportban, egyrésztről az volt a benyomásom, hogy a nekünk adott válaszok amelyet a suratanács, Szúretanács nekünk adott. Az volt az érzésem, hogy azt olyan válaszokat adnak nekünk, amit szerintük mi hallani szeretnénk. Ez volt az egyik benyomásom. De azt mondtam, hogy jó, majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy vajon e, kijelentéseik szerint cselekszenek, vagy csak üres beszédet hallottunk. A második e, dolog, ami a hosszú két órás eszmecsere alatt fel, feltűnt számomra. E, különféle frakciók e, vettek részt a szúratanácsban. E, paranoiához közeli ez az észrevétel, az, hogy visszautasítottak mindezt, mindazt, ami külföldi beavatkozásnak tűnhet nem szabad ezeket elfelejteni. A harmadik dolog, amit nem szabad elfelejteni, az, eh, az a pozitív eh, szerep, amelyet Morsi elnök eh, töltött be a tűzszünet kialakításában Gázában, amit egyszerre nem hagyhatunk figyelem, figyelmen kívül, nagyon fontos dolog. Végül, ha visszagondolunk pár évvel ezelőttre, már mondtam korábban is, hogy meg kell nézni azokat a hibákat, amelyeket a legelső szabad algériai önkormányzati választások után követtek el, amikor iszlám többséget kaptak, és a második fordulóra már nem is került sor. Az első néhány hétben ezt megkönnyebbülés, megkönnyebbülés övezte a világon, majd Eh, az algériai társadalom szinte elemeire hullott. Ezt, ezt megint csak nem szabad elfelejteni. Mindezek után be kell vallanom, hogy igenis zavarban vagyok eh, eh, azok után, hogy Morsi elnök elnökölte a Task Force egyik ülését is, és elkötelezettségét jelentette ki a demokrácia uránt, iránt, és néhány nappal később kiadta azt a nyilatkozat, amit mindannyian ismerünk, és amivel senki nem ért egyet. Azt a kérdést kell fentelni magunknak, és egymásnak, hogy most mi a legjobb lépés, hogy vajon elfogadtatnánk, vagy visszavonatnánk ezt a nyilatkozatot, mi lenne a jobb. keressük fel az elnököt, és tegyük kérére, hogy mit tett, és az utolsó kérdésem az, hogy ön szerint van-e remény arra, hogyha a népszavazás nem igazán alakul rosszul, van-e remény arra, hogy lesz-e elegendő módosítás a nyilatkozathoz, ahhoz, hogy a helyzet javulhasson. Ön szerint tehát reménytelen a helyzet, vagy lehet-e nyomást gyakorolni erre a nagyon új és nagyon törékeny helyzetre, ami most kialakult. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, Neccasszony. Most megadom az szót Pancieri úrnak, aki a Magreb küldöttség vezetője. Köszönöm, elnök úr. Nem vonnám kétségbe azt a tényt, hogy Egyiptom elnöke fontos szerepet játszott a közvetítésben, a fegyverszünetben, a nemzetközi elismerésben, ami itt bekövetkezett. Azonban ezt az elismerést Morsi kihasználta arra, hogy erőszakkal lépjen fel, mely tényekről ugye most itt vitázunk. Ez egy tény. Ez az ország számunkra, az EU számára nagyon fontos, egyensúlyozó szerepet játszhat egy nagyon kényes, összetett térségben, a közelkelti térségben. Ezt szeretném megkérdezni öntől, hogy ez a fajta erőszakos politika egyre inkább talán egy stratégiának tűnhet arra vonatkozóan, hogy újabb és újabb tér feleket hódítson meg az elnök az egyiptomi társadalomban. És ezt mindenképpen észre kell vennünk, és meg kell ítélnünk, hiszen ez a lépés egy nagyon nehéz helyzetet alakít ki a belső konfliktus kapcsán, és a demokrácia kérdéseit illetően is. Egyetértek szala franka úrral, amikor megkérdezi, hogy, illetve azt kéri, hogy alakítsunk ki véleményt az alkotmány szövegével kapcsolatban. Itt kétségek állnak fenn a demokráciával kapcsolatosan, hogy eufemisztikus kifejezéssel éljek, és ez bizonyosan problémákat okoz majd a jövőben. A kérdésem tehát lényegében a következő. Úgy vélem, hogy nem elegendő egy olyan irányvonal, amely kifejezi, hogy Európa a több Európa mellett teszi le a voksát. Itt azt hiszem, hogy jobban fel kellene emelnünk a hangunkat, és eh, az új szomszédságpolitika elveiben a more for more elvét kellene érvényesítenünk. Nem szabad eh, ezt a folyamatot nekünk pozitívan kísérni. Aztán itt az USA szerepének kérdése is felvetődik, úgy tűnik, hogy nincsenek jelen ebben az egész eseménysorozatban, és a katonaság szerepe is érdekes. Úgy tűnik, hogy ők nem vesznek részt ebben a konfliktusban. A következő napokban minden esetre bonyolult helyzet alakulhat ki Egyiptomban. Köszönöm. Köszönöm, Pancéri úr. Most pedig megadom a szót Kilnesen asszonynak. Merci, Monsieur le Président. Je remercie... Köszönöm, elnök úr, köszönetet mondok Leon úrnak is, nagyon érdekes volt a beszámolója, valamint köszönetet mondok a kollégáknak, akik részt vettek a kairói ülésen. Először is elmondanám, hogy a negy asszony által felvetett kérdéshez csatlakozom. Mit lehet tenni Mursi elnök nyilatkozata után? Szalafranka úr a Task Force sikeréről szólt. Én is szeretnék az NGO-kra vonatkozóan beszámolni arról, hogy ők csalódásuknak adtak hangot, az NGO-k csalódottak voltak, azt mondták, hogy a Task Force hivatalos beindítása nem volt nyitott, tehát Morsi elnök visszautasította, hogy az ONG-k jelen legyenek. És az Európai Unió pedig elfogadta állítólagosan ezt az álláspontot Morsi elnök részéről. Kérdezem tehát, hogy ez az információ helyes? többen válaszolhatnának erre, azt hiszem, hogy Leon úr meg fogja tenni, hogyha pedig helyes az az információ, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy ez a fontos álláspont, ami véleményem szerint nagyon fontos a civil társadalom, illetve az NGO-k vonatkozásában, Nos, tehát az Európai Unió ezen álláspontja esetleg bátoríthatta Morsi elnököt arra vonatkozóan, hogy meghozza azokat a döntéseket, amelyeket a későbbiekben meghozott. Tehát bennem kérdések vetődnek fel az EU ezen álláspontja kapcsán, és hogyha ez megerősítést nyer, ez mindenképpen a mi álláspontunkat gyengíti Morsi elnökkel szemben. Thank you very much. Köszönöm. Nielsen asszony. Ahogy várható volt, sokan kértek szót, ezért kérek mindenkit arra kérni, hogy két perce szorítkozzék, hogy lehessen még időt adni majd a válaszokra. Két fordulót tervezünk egyébként. Azt javaslom, hogy még két hozzászólást hallgassunk meg. Szkáke asszony, két percben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Leon úr. beszélt az Európai Unió szerepének fontosságáról, Egyiptom szempontjából. Egyiptom is fontos példaként, hogy hogyan lehet egy átmenetet úgy levezényelni, hogy pozitív eredménye zárjon. Hatalmas kihívások állnak előttünk e tekintetben. Nagy érdeklődéssel figyeltem a asszony szavait. Morsi úr hatalom átvételéről beszélt, és újságírók kérdésére válaszolva. Talán fél, véletlen volt, de jókor időzített megjegyzés a pénzeszközök visszatérítésének kérdése. Ugyanakkor Észak-Afrika és közép, a közel-kelet átalakulásban levő ország százalékait illetően a többet többért stratégia érvényesüléséről beszélt a főképviselő asszony. Én írtam neki egy levelet, amiben arra azt írtam neki, hogy most lehet a szavakat tetteké formálni a próba idejét el. Több képviselőtársam is felvette a kérdés, hogy ez fenyegetés? Nem fenyegetésként értékel ezeket a súlyos szavakat a, a partnereink? Én azt kell mondjam, hogy megígértük a egyiptomi népnek, hogy figyelemmel kísérjük a szabadságjogaikat, a jogaikat. Fontos, hogy ezt a vállalásunkat tartsuk. A demokrácia többet jel, mint hogy egy ember egy szavazattal bír. Szerintem a, a, nem az utcán kell harcolni a ellensúlyokért, hanem a jog kell garantálja azokat. Felmerült a kérdés tehát, hogy mennyire veszik komolyan az Európai Uniót, hogyha feltételekhez köti a pénzügyi támogatását. Itt a hitelességünkről van szó, a többör, többör, többet többért stratégia érvényességéről. Ha nem most, akkor mikor fogjuk érvényesíteni e feltételeket, amelyeket papíron megszabtunk? És ki mi a fő, ki a mi fő hallgatóságunk? Az államok kormányzatai, vagy maga a nép, maguk az állampolgárok? Magyarán azt kell mondanom, ha nem érvényesítjük most a többet többet elvet, akkor sosem tehetjük majd. Köszönöm, Skáke asszony. Muniz asszony, a szó két percben kérem. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok Leon úrnak is, hogy ellátogatott ide a szakbizottsági ülésre. Gratulálni szeretnék neki, amiért létrehozta ezt a Task Force-ot. Egy új eljárásmódja ez a diplomáciának, amely a civil társadalomnak nyújtott segítséget egyezteti össze az átmenet demokratikus átmenet alatt lévő országokban a vállalkozói szférának nyújtott segítséggel, és így egyes hiányosságokat megszüntett, amelyek korábban fennálltak Egyiptomban a gazdaság és társadalmi életben. Nos, itt a külügyi szolgálat, illetve az EU részéről hogyha nincsen egyetértés, akkor hogyan lehet fellépni? Az EU-nak át kell gondolnia az Egyiptomnak nyújtott gazdasági támogatás kérdését. A nem egyetértesen nyugvó alkotmány kudarcra van ítélve. Kérdezni szeretném tehát Leon úrtól, hogy hogyan látja, illetve hogyan változik meg Egyiptom szerepe Palesztinában kialakult új helyzet kapcsán, amikor is Palesztina megfigyelő státuszt kapott az ensz belül. Egyiptomnak ugyanis nagyon fontos szerepe van ebben a régióban. Muniz, uh, I would like now to... Köszönöm, Muniz asszony, most megadom a szót Leon úrnak, hogy az első kérdéskörre válaszoljon. Köszönöm szépen. Franka úrnak azt mondom, hogy mi, lett, mi lenne az alternatíva. Mindig is nehéz elképzelni, hogy mi történhetne. Nem annyira azt elképzelni, hogy a nyilatkozat nélkül és a tegnapi felfüggesztéssel az alkotmányi legfelsőbb bíróság részéről valamint az alkotmányozó nemzetgyűlés nélkül eltarthatott volna még egy évig, másfél évig, amíg az új, az új intézményrendszer feláll, és egy új alkotmánytervezetet, új népszavazást lefolytatnak. Kritizálhatjuk mi ma ezt a döntést, amelyet Egyiptomban meghoztak, azonban biztos állíthatom, hogy ez olyan helyzet, amelyben minden lehetőség rossz. Nincs jó választás. És minden oldalnak van olyan érve, amely lehet, hogy igaz, és olyan is van, amely nem igaz. Ez a tartalmi kérdés. Demokráciát az erős demokráciát építését illetően, és az eljárás szempontjából is hogy egyetértést, integrációt használjanak, amelynek révén együtt értenek, tudnak érteni a legfőbb átalakulási kérdésekben. Itt van tehát ez az alkotmány, amit elfogadtak, és Eltart majd egy ideig, és lehet, hogy majd egy új ülésre lesz szükségünk eh, a külügyi szolgálattal, vagy velem, az én részvételemmel, amik, melynek eh, során részleteiben áttekinthetjük ezt az új, új alkotmányt. Az első értékelésem az, hogy eh, nem is az a lényeg, hogy mi van az alkotmányban, hanem sokkal inkább az, hogy mi nincs benne, hanem a szöveg próbál semleges maradni. Vannak benne fontos kérdések, amelyek nem, amelyeket nem szerepelnek, például a nők jogait nem tárgyalja a szöveg, aminek örülnénk pedig. Vannak más ilyen dolgok is, amelyek nem szerepelnek benne, de sokkal több időre lenne szükség, hogy részleteiben is elemezzük ezt az alkotmányt, és ez az áll, idő nem áll rendelkezésünkre. Ahogy önök is és mások is kérdezték, Sáke asszony azt mondta, hogy ha nem most, akkor mikor? Mikor kéne? Vagy Panceri úr azt mondta, hogy vajon tá- most kéne támogatnunk Egyiptomot. Tisztázzuk először is azt, hogy egy programkeretben már megállapodtunk. Ez a Task Force arról, hogy a mi támogatásunk mindig is a, a feltételesség és a more for more elvének rendelődik alá. Ez nem a főképviselő vagy a külügyi szolgálatom múlik, ők többször is hangsúlyozták ezeket az elveket. A főbiztos is kijelentette tavalyi március és májusi nyilatkozatában. Ez nem opció, nem alternatíva bármely elvet is támogatunk a jövőben, és nem tudom megválaszolni, hogy vajon most-e, vagy két hét múlva, vagy hat hónap múlva, hiszen mindig is kötelez minket ez a két alapelv. Mindezek után mik, az a kérdés, mikor kéne úgy értekelnünk a helyzetet, amikor befagyaszthatjuk, vagy befagyasztanunk kell Egyiptom felé nyújtott támogatásunkat. Az ideérkezésem előtti percekben kaptunk új javaslatot Anwar Szadat úrtól, az utolsót, aki javaslatot, egy megoldást javasolt és milyen ilyen, ilyen egyedi helyzetben vagyunk, Netz Utterbök és ön, ön is ki, ezt fejtették ki, amikor néhány hete Kajróban jártak. Ilyen egyedi helyzetben vagyunk, ezért tovább kell dolgoznunk. Hogyha arra a döntésre jutunk, hogy az Európai Unió nem képes részt venni, nem képes szerepet, konstruktív szerepet játszani a következő hetekben, akkor azoknak az egyiptomiaknak, akik a megoldást keresik, számukra ez egy nagy csapás lenne. Kérdeztek engem az Egyesült Államokról, Pancéri úr, és a delegációnk szoros kapcsolatot tart fenn az Egyesült Államok nagykövetségével, felkerestük az Egyiptommal foglalkozó munkacsoportokat is, és nagyon hasonló az álláspontunk. Egyetértést szeretnénk látni, konszenzust, és azért dolgozunk, hogy ez felépüljön. Netz Uterbrook asszony is nagyon fontos dolgot mondott. Azt mondta, hogy a, az egyiptomiak, és különösen most nagyon aggódnak e, a külföldi beavatkozás miatt, annak lehetősége miatt, ezért e, nagyon diplomatikusan kell eljárnunk. Ez azért fontos. Bár e, kevésbé vonzó az alapelvek megvédése szempontjából, de, de hatékonyabb is nagyon egyetemen kell megfogalmazni, és nagyon őszintén kell megfogalmazni a tárgyalói felénk útján, és ahogy már korábban elmondtam, a kormány elkövette azt a hibát, amikor nem keresték támogatottságot, és Morsi elnök tanácsadói is megmondták ezt neki. Euh, euh, on a exclu euh, des ONG Nos, az NGO-kkal kapcsolatosan nyilvánvaló, hogy nem minden ONG, amely Egyiptomban működik, nem volt meghívható, nem lehetett ki választani ezeket egy csoportba. Megpróbáltuk a lehető legtöbb képviselőt meghívni, egyes szervezeteket valóban nem hívták meg, ezek kritikával éltek, vagy kritikusak, mások viszont, akiket meghívtak, rendkívül kritikusan lépnek fel, ezek részt vettek az üléseken, és ott beszámoltak tapasztalataikról, de sajnos nem lehetett mindenkit meghívni. Volt egy első ülés, a Task Force ülés előtt, ahol is az EU külön megbizotja, emberi jogi külön megbizotja találkozhatott együtt számos NGO-val, és meghallgathatta véleményüket, aggodalmaikat. Ezután került sor a civil társadalommal folytatandó ülésére a Task Force-nak, ahol is az EU képviselője jelen volt, Füle biztos úr úgy szintén, illetve az európai és egyiptomi ONG-k, vagy 50 ONG volt jelen, nem tudom pontosan megmondani, hogy mennyi volt a számuk, de elég sokan voltak. Ezt követtem volt egy munkavacsora, amelyet Füle biztos úr elnökölt, a civil társadalom más képviselőivel, illetve az egyiptomi ONG-k más képviselőivel hatalmas erőfeszítést tettünk, hogy mindenkit meghallgathassunk, hogy lebonyolíthassuk ezeket az üléseket, és a lehető legtöbb érintett szereplőt bevonjuk. Még egyszer hangsúlyozom, hogy nem hívtunk meg mindenkit a három ülésre. Ez teljesen ö, szokásos vagy bevet, hogy akit nem hívtunk meg, az nem volt elégedett ezzel. De ez nem a végpontja volt a folyamatnak. Egy rendkívül inkluzív befogadó jellegű módszert kívánunk alkalmazni, és hogyha egyesek önök közül egyes kollégák javaslatokkal kívánnak élni azon szervezeteket, illetően akiket be kellett volna vonni, és akikkel találkozni kellene a Task Force munkájának ezen folyamatában, akkor örömmel fogadjuk ezeket a javaslatokat. Olkáke asszony. Szerintem én válaszoltam kérdésére egyetértek azzal az igényével, hogy mindig le kell szögeznünk, milyen elvekhez ragaszkodunk. Munyiz asszonynal is egyetértek. Én is. Azt mondom, hogy a konszenzus, a kulcs szó, mindig ezt mondjuk a partnereknek. Gáza és a palesztin ügy nyilvánvalóan szerepet játszik abban, ahogy alakulnak a a fejlemények, és Marci e, e, elnök úr emiatt érezte úgy, hogy elég erős lehet ahhoz, hogy konzultáció nélkül kibocsássa ezt a deklarációt. Én értelemben van szerepe, ám közvetett, közvetlen módon nem szerepel a gázai kérdés a politika rendjén Egyiptomban. Köszönöm. Most második körben Milan Mon úr kap először szót. Köszönöm. Akkor jó magam is szeretnék köszönetet mondani Leon úrnak, amiért válaszolt szakbizottságunk meghívására, méghozzá ilyen gyorsan, és beszámolt az egyiptomi helyzetről. Egy észrevételem és egy kérdésem lenne. Kár az, ami az elmúlt két hétben történt Egyiptomban. Mindez kiadt az Eura, miután a Task Force üléseket tartott, nem helyes, hogy az történt, ami történt. Meghallgattam a kollégák beszámolóit, akik jelen voltak, és elolvastam a végkövetkeztetéseket, a programokat, az üléseken 500 vállalkozó szerepelt, például többek között, és a következő két évben jelentős összegeket fordítanak a civil társadalom támogatására. Tehát mindez kárba veszett, kár, hogy így történt. Meghallgattam Leon úrt, amikor egyetértésre buzdította a feleket, de felteszem a kérdést, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani az egyiptomi civil társadalom ismeretében december 17-én népszavazás lesz az alkotmányról, ugyanakkor a politikai erők rendkívül polarizáltak. Leon úr elmondta, hogy 17-18 politikai erő ez ellen van, még akkor is, hogyha egyes erők konstruktívabban állnak az alkotmányhoz, legalább Nos, tehát furcsának, nehéznek tűnik számomra most ebben a pillanatban az egyetértés elérése, és nem tudom, hogy az egyetértésnek milyen alternatívai lehetnek. Csak varázspárcával lehetne talán elővarázsolni egy megoldást. Nem tudom, hogy ön be tud-e számolni valamiféle megoldás javaslatról, de a helyzet valójában nagyon aggasztó. Az egyiptomi felekkel ö, zajló találkozó alkalmával láthattam, hogy nagyon nagyra becsülik a be nem avatkozás elvét. Nos, ön szerint mit lehet tenni, és van még egy kérdésem. Ez az elnöki nyilatkozat, ez okafogyottá válik, hogyha az alkotmányt elfogadják? Számomra a sajtó egyes cikkeiből ez derült legalábbis ki. Így van ez, vagy nem felel meg ez a valóságnak? Különben nagyon erős polarizáció alakul ki a népszavazás kapcsán. Romero from the Maghreb delegation. Most Romero asszonynak a Magreb delegációból adom meg a szót. Kérem, fogja két percre. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék Leon úrnak végzett munkájához. Nagyon nehéz az átmenet Egyiptomban, és kapcsolódva ahhoz, amit az előttem szóló kolléga mondott, szeretném megkérdezni öntől, hogy most milyen forgatókönyvre számíthatunk, hogyha meg lesz a népszavazás, és hogyha ez a helyzet a jellegi formájában megszilárdul, nehéz lesz bizonyosan egyetértés létrehozni, hogyan lehet meggyőzni a győztes pártot arról, hogy nehéz az egyetértés kialakítása egy ilyen helyzetben, amikor erővel lépnek fel, ahogyan ezt Morsi elnök intézkedései révén tette. Ez az erős polarizáció nagyon nehézé teszi az elnök munkáját, ahogyan ez más országokban is tapasztalható Észak-Afrikában. Talán gondolkodnunk kellene ezen az új forgatókönyvben. Mit tettünk egy ilyen helyzetben? Uh, Chairman, Atkins hát úr következik. Elnök úr, nem kerültünk túl közel Morsi úrhoz, túl korán. Nem kéne, e, nem tévhit azt gondolni, hogy túl szorosan a, a, a, avatkoztunk be? Nem a bajt keresünk ezzel? Másfelől nem válaszolt a kérdésre a, katona, a e, katonaság szerepéről nemrégében Gázába akartam volna menni, hiszen más helyen, de nem tudtam elmenni, hiszen a Sinai félsziget északi csúcsában is nyugtalanság történt. Végül, ami az Al jazeera és a BBC World Service-t illeti, ezek azt mondják, hogy a bíróság megosztott a, az alkotmányossági népszavazást illetően. Vajon erről van további információ, hogy mégis vár, mi várható? Köszönöm. Thank you very much, Mr. Köszönöm, Atkins úr. Passzelt úr következik két percben. Köszönöm, elnök úr. Nos, itt a ö, valóságérzetünkre utalnék. Ezen országoktól joggal követeljük megalapozottan hogy laikus világi országok legyenek és demokratikusak. Eket nem zárja ki egymást, de a világiak kisebbségben vannak ezen országokban, és a demokrácia nem jelenti azt, hogy több iszlám. Realistának kell lennünk, és elmondanám, hogy Mursi elnök jelenlegi politikáját illetően nagy többséggel bír az egyiptomi lakosság körében, tehát nem tudom, hogy itt most eh, a, mi az egyiptomi lakosság többségét képviseljük az elnökkel szemben, és aztán itt a külpolitikai presztis kérdése is felvetődik. A pakisztáni külügyminiszter nagyon kedvezően szólt Egyiptomról. Két héttel ezelőtt török eh, politikusok látogattak Strasbourgba, ők nagyon kedvezően szóltak Egyiptomról. A palesztinokat is már említették, és vannak aggodalmaim, hogy Mursi elnök egyfajta példakép lehet a teljes régió számára, tehát éppen az ellenkezője következik be, mint amit mi feltételezünk és akarunk. Hogy világos legyen, én az emberi jogok egyetemessége mellett vagyok, valamint a demokrácia mellett, tehát mindenképpen be kell ott avatkoznunk, de ne legyenek illúzióink, és feltenném a kérdést, hogy európai országoknál a kopenhágai kritériumok világosak, de mik a kritériumaink a szomszédságpolitika kapcsán? Megfogalmazta ezeket valaki valaha is, és realisták ezek? Elnök, köszönöm, Passzelt úr. Uh, Most pedig Janes úr, uh, azt kapta meg a Janes úr tehát, kapta meg a szót két percben. Eh, köszönöm, elnök úr, rövid leszek mert már sok minden elhangzott a vita ezen pontján, amivel egyetértek, különösen Muniz asszony és mert a úr mondott helyes dolgokat, felvetették azokat az aggodalmakat, amelyekkel jó magam is bírok. Egyetértek a külön megbízott Leon úr megközelítésével. Csupán azt szeretném kiemelni, hogy elkötelezett híve vagyok az egyetértésnek és a párbeszédnek. Néha ezek nem remélt hatással járhatnak a legkilátástalanabb helyzetekben is. Csak hogy itt Leon úr olyan helyzetekről beszélt, amelyek nagyon messze vannak az egyetértéstől, meg kell teremteni a bizalom légkörét, amely nem lehetséges csupán jó szándékkal, illetve felhívások révén, hanem a feleknek talán Leonur magas diplomáciai eszközeivel meg kell adni azt, amit a felek óhajtanak, de nem mernek kérni. És mit adhatunk ezen feleknek? Nyilvánvaló, hogy nincsen nek fekete-fehér dolgot, nagyon sok árnyalat játszik itt közre. Szerintem eh, a politika, a főképviselő, az Európai Külügyi Szolgálat eh, jó irányban haladnak. Nem szabad siettetnünk a dolgokat szankciók révén szerintem. Vagy a vasököl alkalmazásával ilyen kényes helyzetekben. Thank you very much, Mr. Köszönöm, János úr. Most pedig Leon úrat illeti a szó, hogy lezárja a második kérdéskört. Köszönöm szépen. Először is, milyen úr? Nem hiszem, hogy sajnálatos volna. Ez épp ellenkezőleg A Task Force eszközt ad a kezünkbe, melyek révén jobban részt tudunk venni együttünk folyamatokban, és a Task Force elődje nem csak abban rejlik, hogy eszközt jelent, hanem hosszú távú kihívások ügyében is hasznos lehet, amelyek nem az elnök, a egyiptomi elnök vagy kormány számára kihívások, hanem Egyiptom számára jelentenek hatalmas kihívást bárki számára, aki az országot irányítani kívánja a jövőben, és Európa számára is. Mi kell, hogy megteremtsük az alapját annak, hogy munkahelyeket teremthessenek ebben az országban, az rendkívül fontos kihívás. Persze nem a kormány mostani elnök ügye ez elsősorban, de ezen már most gondolkozunk és dolgoznunk kell. És a Task Force e hosszú távú kihívásokkal kell foglalkozzék ez elkerülhetetlen. Tehát időben született a Task Force, szükség volt erre az eszközre, és bármiről is állapodnak meg, az elvek fényében kell, hogy végrehajtásra kerüljön a többért többet elv feltételrendszer alapján. Most már egyiptomi partnereink is jobban tudják, mit várhatnak az Európai Uniótól, milyen támogatást, meg azt is jobban láthatják, hogy mikor és mikor nem kaphatják meg ezt. Fontos, hogy ezt világosra tegyük, és jó, hogy a válság előtt ez megtörténik. Hogy miképpen lehet a konszenzus helyreállítani. Korábban is elmondtam, más, többféle javaslat van az asztalon, Szárad a WAF párt is néhány nappal ezelőtt letett az asztalra egy javaslatot. Valószínűleg a következő napokban is több ilyen születik majd, egyesek szerint. Egy átmeneti felfüggesztése van szükség az, alkotmánynak, vagy egy átmeneti szöveget kell létrehozni az 71 es alkotmány alapján, Egyesek azt javasolják, hogy egyes módosítókban meg lehet állapodni. Nagyon nagy, tehát nagyon folyékony, cseppfolyós a helyzet jelen pillanatban. Tehát igyekszünk az egyiptomi megoldásokat támogatni, mert hogy a főképviselő asszony újra és újra elmondja, ez egy egyiptomi ügy, egyiptomiak ügye kell legyen. A mi szerepünk az lehet csak, hogy támogatjuk a megoldást, az egyiptomi megoldást. A dekrétum, hogy válaszoljak a kérdésére, meg Romero asszony kérdésére azzal kapcsolatban, hogy mi lesz akkor, hogyha jóvá hagyják az alkotmányt, így módon. Az elnök azt mondotta, amikor felvetettük a kérdéseket az ő stábja előtt, ő azt mondta, hogy az céljuk nem az, hogy meghosszabbítsák ezt az interim helyzet, amíg a, a, az államelnöke sajátságos előjogokkal bír, mert miért lezáródik az alkotmányzás folyamata, és a jogalkotás, törvényhozás azonnal átkerül a, a súra tanács kezébe, és azonnal kihívják a választások, kírják a választásokat, és akkor a végsősorban az összeálló parlament kapja meg ezeket a hatalmi jogosítványokat. Tehát ezt a a súra Tamásnak fogja átadni az elnök ígérete szerint ezt a most szerzett hatáskör. Romero asszony azt kérdezte, hogy mi történik akkor, ha az alkotmányt jóvá hagyják? Hát meglátjuk. Lássuk meg, hogy egyáltalán jóvá hagyják-e vagy sem. Egyébként nagyon billenék ennek tűnik a többség a, a után, meglátjuk milyen támogatást kap az alkotmány, illetve a politikai erők miképpen viselkednek mostantól a népszavazás tárgyában, és hogyan viselkednek a politikai erők a népszavazás után. Atkins úr kérdésére. Az Európai Unió részvétele, meg a főképviselő asszony és tábjának két részvétele nem egy személyhez kapcsolódik, nem az elnökhöz, vagy egy politikai párthoz, az egyiptomi demokrácia egészével kell foglalkozzék. Ez, ez itt kapcsolódhatunk csak be ezen a szinten. A Task Force létrehozását már korábban is javasoltuk, ahogy a nemzetközi közösség többi része is érzékeltük azt, hogy gazdasági pénzügyi szempontból a helyzet nagyon nehézé válik Egyiptomban. A hadsereg szerepköre eddig ez tavaly augusztusig ellátott. Nem láttuk, hogy beavatkozna a demokratikus folyamatokba, most úgy látjuk, és nem csak mi, az IMF megállapodást kötött, Egyiptommal, Egyesült Államok is hasonló irányban működik, más fontos nemzetközi szereplők is ugyanaz irányba mozognak, és semmelyikünk sem egy-egy pártal vagy személlyel áll kapcsolatban, hanem az eljutom demokrácia egészét igyekszik támogatni az összes nemzetközi szervezet. A hadsereg úgy tűnik csendben van a válság során, ez érdekes. Az saját szerepfelfogásuk, Morci elnök váltása és a védelmi miniszter valamint a vezérkari főnök leváltását követően sem reagált a hadsereg, ez meglepő, és amennyire tudom, nem foglaltak álláspontot konkrétan a, válság, a politikai válsággal kapcsolatban. Annyit elmondhatok, hogy az alkotmányban az egyik olyan elem, ahol javítható az alkotmány, az a hadsereg szerepének megfogalmazása. Például az a cikk, ahol a hadbíróságok ítélkezhetnek állam polgárok felett, itt például módosítani lehet, lehet javítani az alkotmány. Ami a bíróságok megosztottsát illeti, nem minden bíra vallja ugyanezt a, a nézetet. Egyesek úgy tűnik, egyiptomi partnereink úgy érzékelik, hogy közelebb állnak a Mubarak rezsimhez, mások teljesen függetlennek, és igyekeznek fenntartani a bíróságok függetlenségét, még megint más bírák az elnök és csapatának álláspontját látszanak vallani, tehát megosztott ez a, a, a, közösség is, mint, mint oly sok közösség Egyiptomban. Tehát nem lehet tudni, hogy a bíráknak mely a mely pozíciót támogatja, de ez majd valószínűleg színvallás következik be a napokban. Poszelt úr, egyetértek önnel, a Task Force konklúziói is hangsúlyozták ezt az emberi, emberi jogok egyetemlegességét, Egyiptom példa szerepét az egész térség számára, és ha olvassa a konklúziókat, a Task Force megfogalmazásában látják majd, látja majd, milyen gyakran ismételjük ezeket az elfeket, az emberi jogok egyetemleges voltát például meg azt, hogy a modern demokrácia építésében ezek milyen fontos szerepet játszanak, és nincs kétség a felől, hogy az Európai Unió világosan látja ezeket, a, és miképpen látja ezeket a kérdéseket. A Task Force-ban az, az érdekes, hogy egy közös eszközt hoztunk létre, és egyiptomi félel egyetértünk azon irányelvekkel, iránymutatások mm, tekintetében, amelyek mentén együtt tudunk dolgozni, és amelyek mentében nem. Jánez úrnak meg azt tudom mondani, megfelelő kifejezést alkalmazott. A bizalom építéséről van szó. És éppen sajnos ezt hiányoljuk most a folyamat jelenlegi szakaszában, ebből szerettünk volna többet látni. Egyes szereplők a több bizalom építését szerették volna megcélozni, mi is erre törekedtünk. Az egyéb lettami fél is úgy nyilatkozott, hogy érzékelik az erősebb kompromisszum konszenzus szükségességét. Tehát az ön, tehát nem az oldalú álláspontok rögzítése a cél, hanem a bizalom építése. Olyan közös területeket, közös nevezőket kell tártak találnunk a felek között, amelyre építeni lehet. Egyetértek önnel abban is, akinek nemzetközi tapasztalata van, hogy nem a szankciók ideje jött most el, értékelünk el most ezt, de meglássuk, mit hoz a következő néhány hét, és aztán az Európai Külügyi Szolgálat konzultálva az intézmények körével, a tagállamokkal meg kell vizsgálni, milyen alternatíváink vannak. Ez egy nyílt végű folyamat lehet, minden lehetőség az asztalon van, döntéseket kell majd hozni, most még azonban nem, Várjuk meg, várjuk meg, mit hoz a közeljövő. Köszönöm szépen, Leonor. Köszönöm, hogy eljött ma. Sok sikert kívánunk önnek ebben a nagyon nehéz feladatban, de mielőtt lezárjuk ezt a témát, megadnám még a szót Ibrahim Lafia úrnak, a DEFCO főigazgatóság részéről két percben elmondhatja megjegyzéseit. Köszönöm, elnök úr. Azt szeretném elmondani, hogy a bizottság eh, eh, nyomon követte a legutóbbi egyiptomi eseményeket és rendszeresen konzultálunk a külügyi szolgálatban dolgozó kollégáinkkal, valamint a külön tárgyalóval. Részt vettünk a küldöttség feladatainak előkészítésében, valamint a szervezésben is, továbbá a következtetések megvitatásában. Örömmel láttuk a küldöttség munkájának eredményét, új fejezetet nyitottak az EU Egyiptomat folytatott viszonyával. Ahogy Leonor is elmondta, ez a új szakasz kezdete az Egyiptommal fenntartott viszonyban. Egyetértenék Leonorral abban, hogy milyen szabályok vonatkoznak az EU segítségére, a felfüggesztésre, törlésre, a demokratikus elvek alapján, valamint a More for More elve alapján is, amelyet, amelyről tájékoztattuk is az egyiptomi felett. Még szeretném azt elmondani, hogy mi az egyiptomi lakosság érdekében dolgozunk. 2012-ben volt egy programunk, amely munkahelyteremtést célzott meg Egyiptom legszegényebb területein. Továbbá voltak programjaink, amelyek te, technikai, szak, szakmai képzés segítettek elő. Azok az eszközök, amelyeket Egyiptomnak rendelkezésére bocsájtunk, a More for More elvén alapulnak, és még nem fizettük ki, ezért nagyon alaposan figyelemmel kísérjük a helyzetet. Köszönöm, mondja az elnök Lafia úrnak. Ezzel a hozzászólással le is zárjuk ezt a napi rendi pontot. Köszönöm szépen Leonornak, hogy eljött, és sok sikert kívánok a munkájához. We are going with the next point. Következő napi rendi pontunk a Szerbiáról szóló 2012-es évi eredményjelentés. Ezt az tervezetet először vitatjuk meg ebben a szakbizottságban. Koszovóról is napi rendi pontot alakítottunk ki, és pont ezért tartottunk közös megbeszélést a Védelmi Szakbizottsággal, hogy megvitassuk ezt a két eredményjelentést. E, és lehetővé tettük, hogy két jelentést jelentéstevünk Belgrádból és Pristinából gyűjthessen adatokat. E, Végén úr jelentését is megkaptuk, aki a e, látogatások delegációit vezette. Most Kacin úrnak adnám meg a szót, aki az jelentés előadója. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Örömmel mondhatom, hogy ez az egyik legpozitívabb jelentés Szerbiáról az elmúlt hat évben. Jelentéstevője voltam az országnak. Ennél többet is tettem, de azt mondom Tenegróval kapcsolatban. A gazdasági kihívások ellenére Szerbia jelentős fejlődést tett jó irányban. Ezt tükrözi az a jelentéstervezet, bár ezt rövidre kellett fognunk a terjedelmi megszorítások miatt 6000 leütés volt a keret, és ezen belül csodákról nem tudunk nyilatkozni. Szeretnék elmondani, hogy mennyire örülünk annak az e- előrelépésnek, amelyet Szerbia Koszovóval tett. Magas szintű tárgyalásokat indítottak be Szerbió, Szerbia és Koszovó köz, miniszterelnökei között ők itt vannak most ma Brüsszelben, és holnap is. Harmadszor találkoznak az elmúlt hónap óta. A határkezelésről szóló közös megállapodás jövő héten kezdődik. A kormány bevonja Koszovót a regionális fórumokba, és ez megszünteti Szerbia ön, önkényes elköte, elkülönítését. Párbeszédet indítottak, normalizálták a kapcsolataikat, ahol Pristinának nem sikerült ez 25 év éve, kiváló alkalom ez arra, hogy stabilitást teremtsenek a Nyugat-Balkánon, fenntartható kapcsolatokat alakítsanak ki a két ország között. A EU tagság lehetősége fontos szerepet játszott ebben a folyamatban. Egyidejűleg Szerbia e, nagy kihívásokkal küzd e, a belső korrupció leküzdésében, a szervezett bűnözés elleni harcban. Megragadnám az alkalmat, hogy e, Alexandre Vucsek miniszterelnök helyettes erőfeszítéseit dicsérjem. Örülnénk, hogyha a kormány ezen az úton haladna a jelentés rámutat arra, hogy magas szintű korrupciót fel kell számolni, a közbeszerzés eh, és a politikai pártok közelségét, valamint a magánérdekek lesznek a, legfo- legfo- lesznek a legfontosabb forrásai a rendszerszerű korrupciónak. A jelentés nagyon örül a szerbiai hatóságoknak, és felszólítja őket arra, hogy folytassák a reformokat az ágazatban. Vucic úr azt is bejelentette, hogy találkozik majd az etni- etnikai szerbek képviselői képviselőivel az Ibari folyótól délre, amelyeket Belgrád eddig teljesen figyelmen kívül hagyott. Ennek nagyon örültem, és remélem, hogy ez az találkozó hamarosan megtörténik, de remélhetőleg még az év vége előtt. Másfelől a jelentés felé a figyelmet arra, hogy létre kell hozni az állami intézmények függetlenségét, amelyet a köz, a központi bank áll irányításának megváltoztatása alá, alásot. Az állásfoglalás jelentős része szentelik a bírói karnak, amely jelentős akadályokat küzdött le a múlt évben. Nagyon fontos függetlenséget és szakmai és biztosítani az ügyészségnek és a bíróságnak, és visszaállítani az állampolgárok hitét a bírói rendszerben. A szerb gazdagság és az európai integrációs folyamat közvetlenül összefog, összefügg ezekkel a kívásokkal. A jelentés konkrétan foglalkozik a büntető törvénykönyv kérdéseivel, amelyet nagyon sokszor visszaéltek az ügyészek és a végrehajtói ágazat. A 359-es cikkre ut- utalok itt. Szerbia részletesen foglalkozott ezzel a kérdés. A Ajánlásainkban figyelemmel kísérjük majd, hogy ezt végrehajtják ezt. A jelentés a, Belgrá- a belgrádi Pride felvonulást is betiltotta, betiltotta ideértve a melegek és jogait. Eh, jelenleg ezt eh, politikai eh, vezetők is elősegítik. Ennek így kéne történnie Szerbiában. Végül azt gondolom, hogy szólnom kell az ICTY visszaéléseivel. Ramos Haladinai és korábbi tábornokok peréről, akiket felmentettek. Egyetemen meg akarom, ki akarom jelenteni, hogy a megbékélés folyamata a Nyugat-Balkánon politikailag fontos és alapvető feltétele a sikeres európai integrációs folyamatnak. Szerbiának az az érdeke, és a régiónak is, hogy ez a folyamat folytatódjon az ICTY szabályozás ellenére. Háborús bűnöket követek el Koszovóban, Továbbá több mint tízezer ember hiányzik még a 90-es háború óta. Ezt az kérdést azonnal meg kell oldani mindenkorra. Szerbia soha nem volt közelebb még a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez, kéznyújtásra van tőlük. A jelenlegi eh, report pozitív üzenetet küld Szerbiának, támogatja és bátorítja az állampolgárait. Nagyon remélem, hogy a tanács olyan helyzetben lesz, hogy hamarosan megadj, meg, megjelöli a csatlakozási tárgyalások kezdődátumát és akkor megnyithatjuk az új fejezetet az EU és a Szerbia kapcsolataiban. Szeretném megköszönni a titkárság munkáját és a csapatomét. Örömmel várom az árnyék jelentéstevőkkel való munkát és a jelentés megvitatását ma. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Kacin úr. Most pedig a javaslat kidolgozása a feladatunk, az időszorít, és még két jelentésünk van, Koszovó integrációja is ide tartozik tematikusan, hogyha a két jelentést tévügyet ért, akkor a két jelentés vitáját együtt lehet megtartani, tehát a Szerbia és Koszovó európai integrációnak folyamatá tárgyában. Lunacek asszony, a jelentéstevő a koszovói témában, önnek adta át a szót, kérem, hogy ismertesse a jelentést. Köszönöm, elnök úr. Lunacek asszony beteg, arra kért, hogy képviseljem őt, amennyire ezt tudom. Nos, a jelentés néhány pontját szeretném bemutatni. Egyrészt Lunacek asszony arra kért, hogy mondjam el, hogy természetesen az egyes területeken még sokkal több lenne a mondélni való, de a szabályok miatt az egyes területeken a rövidségre törekedett, Természetesen még lehetnek módosítók, amelyek a részleteket tisztázzák. A jelentés egyrésztről üdvözli a bizottság végrehajthatósági tanulmányának eredményét, amely arra a következtetésre jut, hogy a stabilizációs és társulási megállapodás az EU és Koszovó között megköthető, hogyha az EU tagállamok Noha az EU tagállamok között különböző felfogások uralkodnak Koszovó státuszára vonatkozóan, tehát kedvező ez, hogy a társulási megállapodáson dolgozni lehet. A jelentés tudomásul veszi a 2012 végén a felügyelt függetlenséget, mely esetében a nemzetközi csoport megállapította, hogy Koszovó státuszának státuszára vonatkozó szabályozás lényegében végrehajtásra került. Ez egy pozitív lépés, még akkor is, hogyha sokat tennivaló továbbra is. A jelentés továbbiakban üdvözli a magas szintű párbeszédet Belgrád és Pristina között. Új lendületet kapott ez a párbeszéd, és más helyen pedig a jelentés világosá teszi, hogy meg kívánjuk akadályozni, hogy párhuzamos struktúrák alakuljanak ki, vagy továbbra is fennálljanak. Ezt követően a jelentés kifejezetten üdvözli azt, hogy az EULEX mandátum megújul, és a különleges vizsgált egység létrehozását. A szemvevőszék jelentése az koszovói jogállamiság támogatásáról fontos kérdéseket vet fel, támogatja ezen jelentés ajánlásait és elemzését, és minden részes szereplőt felszólít, hogy ezeket hajtsa végre, hogy az EU támogatás hatékonyságát javítani lehessen. Aggodalmát fejezik ki a jelentés, különösen a hiányzó sikerek miatt a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, és felszólítja a koszovói hatóságokat, hogy erősítsék politikai szándékukat, és javítsák a korrupció elleni harcot a legfelsőbb szinten. Meg kell jegyezni, hogy ez nem csupán Koszovóra érvényes, hanem más államokra is a Balkán régióban. Talán végezetül még utalnék a jelentés 12-es pontjára, ahol is a kisebbségek helyzetére utalnak, az etnikai kisebbségekére ugyanakkor a szexuális orientáció alapján létező kisebbségekre is. Figyelembe kell ezt venni a múlt héten. Az Emberi Jogi Szakbizottságban méreható vitát folytattunk a kisebbségek helyzetéről, különösen a romákéról. Ennek is szerepelnie kell a jelentésben. Köszönöm. A Lockpiller. Köszönöm szépen, Lockpiller asszony. Most pedig az árnyék előadóknak adom meg a szót. Néppárt, eh, Szerbia, tárgyában Söpfin úr az első. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok Kacin úrnak. Csodát végzett 6000 karakterben. és nem könnyű feladat, ez különösen, ha látják a módosítók sokaságát. Visszatérnék az első, először az elvekhez. Szerbia és Koszovó kérdésében. Úgy tűnik, hogy a jog és politika más-más irányba mutatnak, nem először. Ha megnézik a, a szerb alkotmány preambulót már, kimondja, hogy Koszovó tartománya szerves része Szerbiának, és minden állami szerv kötelessége, hogy megvédje a szerb állam érdekeit Koszovó területén. Ezt mondja ki a szerb alkotmány preambuluma. Ez a jogállamiság része Szerbiában, és nem egyeztethető össze azzal a politikai irányjal, amelyre bátorítanánk mi Szerbiát. És ez összekapcsolódik ahhoz a javaslattal, amit nagyon komolyan veszünk, és amely miatt kérjük Szerbiától, hogy alkotmányos reformot hajtson létre. Nem látom annak lehetőségét, Európa be, Szerbia belépjen Európába ezzel az alkotmányjal. Nem lehet megúszni ezt. Ugyanakkor jól tudják talán, hogy a Szerb Alkotmánybíróság a vajdasági autonómiát gyakorlatilag megszüntette ez épp ellene mond annak, azoknak a korábbi szerbiai elfogadó jelentéseknek, amelyek a decentralizációra hívták fel a, annak fontosságát, hívták fel Szerbia figyelmét. Hát ez éppen ellene utal ennek a ajánlott folyamatnak, mármint a vajdaság kérdésében. Koszovó ügyében ugyanakkor látnunk kell azt, hogy a, szerb, a Koszovóban élő koszovói szervek sosem ö, járultak hozzá, hogy koszovói állampolgárok legyenek, úgyhogy az anyaországok mindegyiket Szerbiának tekinteti, tekintik. A földrajzot nem lehet átírni, ez át lehet, de elég fájdalmas folyamat. Tehát a legjobb, hogyha belátjuk ezt a helyzetet és szabályozzuk. Nem lesz egyszerű dolog, ám foglalkoznunk kell, vele szembe kell néznünk ezzel a tényel, a, a koszovói szerbek tényével. Ugyanakkor Kaszinó jelentésében felmerül a gazdaság kérdése. A szerb gazdaság elképesztő rossz állapotban van. 30% körül lehet a munkanélküliség, de nem megbízhatóak az adatok. A fiatalság körülötti munkanélküliség 50% körül kell legyen. A, egy az egy a munkában levők és a munkán kívüli ö, aránya. Ne feledkezzünk meg a migrációs nyomásról sem, amely sok európai állam ügyében nagyon fontos. És még egy apróság, amelyel azért foglalkozunk kell, arra kell kérjük Szerbiát, hogy nyissa meg az archívumokat, különösen az útbe archívumokat, amelyek az egész térségre vonatkoznak. Ez nem csak Szerbia szembenézése segít a saját múltjával, hanem a többi volt jugoszláv, volt jugoszláv köztársaság nevezik bármiképpen is magukat, tehát a volt jugoszláv tagállamok számára is rendkívül fontos, hogy vizsgálhassák a szerb archívumokat vissza egészen visszamenetve 1945-ig. A titkosszolgált és a katonai archívumok is rendkívül fontosak a e tekintetben. Köszönöm. Köszönöm, Söflin úr. Köszönöm az utolsó pontot. Nagyon egyetértek ebben önnel. Koppa asszony, Szerbia tárgyában, szocialista árnyék előadó. Két percben kérem. Rövidre fogom. Szeretném megköszönni a két jelentéstevő munkáját. Abszolút egyetértek Kacsin úrral abban, hogy pozitív hangvételő jelentés ez, tükrözi azt a hozzáállást, amelyet a Szerbia ügyét követjük e házban. Szerbia megérdemli a tárgyalások megkezdésének dátumnak kitűzésé. a tavaly májusi választások rendkívül fontosak voltak, ezért nem értem hogy miért nem ezzel kezdte a jelentését, amikor a választások lefolyásának mikéntjéről ír az egyes bekezdésben. Nagyon fontos bekezdés, mert meghatározza ezen a szinten a pozitív hangvételt. Ugyanakkor attól tartok, hogy nem vette figyelembe azt a tényt, hogy a, a választások az integrációs tekintetben nagyon kicsi előlépést hoztak csak március óta, mióta Szerbia megkapta a tagjelölt státuszt. Kacsin úrnak igaza van abban, és Nagyság asszonynak is, hogy az AFED delegáció a belgrádi utazása során megkaptuk az ő kormánytól azokat a garanciákat, mi szerint tovább folytatják a folyamatot. Ugyanakkor továbbra is várom a konkrét eredményeket. Ugye az üzenet mert jó volt, pozitív volt, ám látnunk kell konkrét eredményeket, különösen most, hogy a kormány első száz napja lejárt. Tény, hogy a választási kampányt nagyon hosszú kormányalakítási tárgyalások követtek, követik, aztán a nyári szünet, ettől lassult a reform folyamat. Sajnálattal kell mondanom, hogy a mai helyzet alapján nagyon valószínű, hogy a tanács, kevéssé valószínű, hogy decemberben megkezdheti a tanács a tárgyalásokat, még akkor is, hogyha a normalizált a Pristinával való kapcsolatrendezés, még, még ha teljesíteni is a szerb fél ezt a feltételt. Azért mondom ezt, mert a civil szeretetekkel való tárgyalásaink során Belgrádban, tárgyalások során konkrét panaszokat hallottunk, miszerint Koszovó ügyét túlhangsúlyozzuk, és ezáltal akadályozzuk Szerbia demokratizásának lehetőségét. Már nem értek egyet ezekkel a véleményekkel teljes mértékben, azért meg kell hallgassuk ezeket a panaszokat, ezért fejezem ki elégedettségemet afelett, hogy a jelentős tervezet korábban egy külön bekezdés szánt, szánt ennek a kérdésnek. Most már egész oldal szól Koszovóról. És miközben Koszovó ügyről külön tárgyalunk, nem kéne megismételnünk a magunkat. Nem hiszem, hogy hogy a kilátásokkal orientációval kapcsolatban lenne nézeteltérés, ám nagyon örülnék annak, hogy a Szerbiában foglalkozó jelentés Szerbiával foglalkozna, és nem Koszovó ügyében íródna. Úgyhogy talán rövidebb bekezdést szentelhetnénk Koszovó ügyének a Szerbiáról szóló jelentésben, bár nagyon fontos. Mégis nem szabadna Koszovóról szóló jelentést legyen ez, mert nagyon rossz üzenetet fogalmazna meg a szerb nép számára ez. Helyén való az, ahogy a bizottság jelentésében is tükröződik, hogy a reform lépések végrehajtása tovább folyik, meg a jogalkotás, ám gyorsabban kéne haladnunk, különösen a bíróság, a korrupcióellenes harc és a sajtószabadság ügyében lenne szükség nagyobb haladásra. A korrupció ellenes ügyekben némi előrelépés tapasztalható, ám nem szabad megfelelkeznünk. A korrupció elleni harcot nem lehet felhasználni politikai célokra, ezzel elintézve politikai ellenfeleket. Ezért nagyon fontos, hogy a folyamat függetlenségét biztosítsuk, a politika ne tudjon beavatkozni ebbe a folyamatba és az egyes ügyeket saját értékükön, ért, saját súlyuk alapján értékeljék. Mindjárt ab, kicsit lehiggadok, és abba befejezem. Lesz még alkalmunk megvitatni a kérdéseket. Köszönöm a Kacsinnak a munkát, meg Ulrika Lunacseknek, hisz mindkettejük nagyon pozitív üzenetet fogalmaztak meg, egy, egy a régió szempontjából is nagyon fontos bővítési folyamat szempontjából. Kedves kollégák, nincs már 15 percünk, és még nagyon sokan szeretnének hozzászólni. Tanok úr, aki árnyék előadó a Szerbia és koszovói jelentésről ő következik. Ez a erőnye a kis frakciónak, nagyon sok hely, sok jelentésem volt a Márnyék elő, előadó, Montenegro esetében is. Gratulálnék Kacsin úrnak. Bocsánat, mit mondtak? Nem, Köszönöm a 22-es bekezdést, amely örül a Montenegró Szerbiával való viszony fejlődésének, ugyanígy az 5-ös bekezdésnek, valamint a hatosnak, a Belgrád-Pristinai párbeszédnek. Elítélném a kormány döntését a meleg felvonulás betüntetéséről. Nagyon sok aktivista megkeresett ez, ebben az ügyben nem igazán áll ez összhangban modern gondolkodással. Remélem, hogy ezt majd felülvizsgálják. Nem is áll ez összhangban a Montenegróval kapcsolatos álláspontjukat. A nyolcas bekezdésben a 359-es cikket illetően voltak választaim angol, angliai szerb választók, akiknek érdekeltségeik vannak ebben az országban, és az, akik azt gondolják, hogy őket büntetik ott befektetett eszközeik miatt. Ez a kommunista múlt öröksége szerintem, tehát csatlakoznék ez a 359-es cikk elítéléséhez, amelynek nincs hely modern országban. Egyébként örültem a jelentésnek, Gratulálok Szerbiának eh, ahhoz, hogy tagjelölt lesz. A Lunacsák jelentésről sokkal kevesebbet akarok mondani, csak személyes véleményem van. Azt gondolom, hogy eh, nem ennek a parlamentnek a feladata, hogy megmondja ezen tagjelölt országoknak, hogy hogyan döntenek ebben a kérdésben. Ahogy ezt mutatta Söflin György barátom is. Nagyon összetett kérdés Koszovó elismerése. A hatos, cikk, hatos bekezdés Koszovó megosztása nem, nem lehetőség. Szerintem van ilyen lehetőség, és lehet, hogy ezt a nemzetközi közösségnek egy nap felül kell vizsgálnia. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Most megadom a szót Kukán úrnak, aki a dél-kelet-európai küldöttségelnökkel nagyon nagy kár, hogy ilyen kevés az időnk. Ami a jelentés, a szembiai jelentést illeti, nagyon elégedett vagyok a e, Kacin úr munkájával. Szerintem objektív jelentés, pozitív hangú, amely pozitívan értekli, értékeli a szerbiai integrációs folyamatot, és megadja megfelelő jelzéseket. Támogatom továbbá a bizottságot, amely kijelöli majd a csatlakozás tárgyalások kezdődátumát. Mindannyian értjük, hogy ez nem történhet automatikusan, tehát folytatni kell Szerbiában a reformokat és a szükséges dolgokat. Fontos még elgemlíteni a korrupció és szervezett bűnözés elleni harcot a 359-es eh, hírhet 359-es cikkről eh, fogalmazott szöveg rendben van, és Kacsin úr nyilván nagyon eh, alaposan figyelemmel követi az ezzel kapcsolatos fejleményeket. Ami a regionális együttműködést illeti, Szerbia jól halad, kicsit több elismerést érdemelne Hangsúlyt kéne helyezni a békétető folyamatra, különösen az elmúlt, az IKTI elmúlt három döntését illeti. Ezek a döntések próbára teszik a szerbeket, a szerb politikai vezetést, és ami a legtöbb politikai vezető véleményét illeti, felelős, Európa barát módon viselkednek, aminek nagyon örülünk. Örömmel várom Kacin úr végső szövegét. Nagyon jó munkát végzett, és ebben nincs diplomáciai udvariasság sem. Szeretném Lunacek asszony munkáját is megköszönni, jó jelentést írt. Kétség nem fér hozzá, egy Koszovó előrelépést tett. A bizottság megnyitja az ajtót a további lépések előtt. Nagyon örülök a bizottság azon véleményének, hogy az elmúlt három évben Koszovó egyre több kötelezettségének felel meg. Kérem, ne kalapáljon még, ha lehet elnök úr. Az jelentés tervezet egyértelműen rávilágít ezekre a kérdésekre, különösen azokra, amelyeket véglegesíteni kell. A liberalizált párbeszédet is megemlíti, valamint a koszova, koszovói társadalom elszigetelését. Az Európai Unió rengeteg, rengeteg erőfeszítést tett Koszovó irányában, ezért Koszovó integrációját folytatni kell. Fontos elmondani, hogy az Európai Számvevőszék is jelentést készített Koszovóról. Nem értek egyet azzal, hogy rámutatnak eh, ebben a tekintetben különösen azokra a ne- ne- nehézségekre, amelyek, amelyen nem ismernek el öt tagállamot, amely problémát okozhat, de nem ez a legfontosabb probléma. Azt is gondolom, hogy egyes bekezdéseket újra át kéne fogalmazni azért, hogy e kiegyensúlyozottabb, tisztességesebb megfogalmazást kapjanak, különösen azok, amelyek a koszovói-szerbiai viszonyt tárgyalják. Köszönöm a türelmüket, köszönöm Kukán úr. Val Köszönöm, Kukán úr. Most Posszát úrnak adom meg a szót, a kérnyék előadó a Koszovó témájában. Igen. úr, támogatnám Lunácsak asszony beszámolóját, noha ezt még erősíteni kell. A legfontosabb pontok Koszovó megosztás megosztottságának elutasítása, aki ezt kétségbe vonja az új válságot, akár fegyveres konfliktusokat is kiválthat a régióban. Aztán itt Szerbia kapcsolatban fel kell vetni a Montenegro, Pesevó völgyének kérdését, aztán itt sok más kérdés van a határvitákkal kapcsolatosan, tehát óvnék attól, hogy megnyissuk ezt a vitát, itt több mint háromnegyes többséggel hoztunk döntést, teri, Koszovó terület integritását meg kell tartani optimális kisebbségi védelem mellett. A koszovói alkotmány alapján kell, hogy ez történjen, valamint az Atiszári terv alapján. Ez a legjobb nyugatba, a nyugat-balkánon. Nyilván ezt a gyakorlatban is még át kell ültetni, de elméletben már létezik. Szerbiában ez nincs ilyen mértékben jelen. Itt a Pesevo völgyre utalnék példaként, és javasolnám, hogy egységes mércéket alakítsunk ki mindkét ország vonatkozásában. A legjobb az lenne, hogyha bilaterális kölcsönös megállapodás jönne létre, melyben mindkét ország ugyanezen sztenderdeket vezet be a kisebbségek tekintetében. Ettől még messze vagyunk, és ennyiben a Kacin jelentés megfogalmazását, ami a kisebbségeket illeti, lényegében kedvezőnek találom. Az a véleményem, hogy meg kell próbálnunk mindkét ország esetében ugyanazon mércéket kialakítani, mert a régióban csak ebben az esetben vesznek minket komolyan. Éppen ezért támogatom Lunácsek asszony jelentését is, valamint Kacin úr jelentését, ami Azonban a csatlakozási tárgyalásokat illet, illetve a kisebbségek ügyét amellett vagyok, hogy a megfogalmazást némileg mérsékeljük. Elnök, köszönöm Passzelt úr. Széri from Shadow. Széri úr kap szót az SMD frakció elnyékjelentéstevőjeként. Köszönöm. Ez egy átmeneti jelentés, máshogyan nem is lehetne, hiszen a folyamat még hosszú. Minden esetre, amit látok, az az, hogy Koszovóban háromszintű ö, valóság van. Egyrésztről a ö, belső szuverenitás, melyet erősíteni kell, reformok révén, amelyek egyre mélyrehatóbbak a koszovói intézményrendszerben. Aztán van egy második szint, a nemzetközi közösség szerepe, el kell hagynunk a dilemmáinkat itt az átalakulásokkal kapcsolatosan, és van egy harmadik problematikusabb szint, hiszen itt Koszovó északi területének elismerésével kapcsolatban még vannak problémák. Azt hiszem, hogy sokkal erőteljesebbnek kellene lennünk, amikor kérjük a reformokat, illetve a párbeszédet, amely nek sokkal lendületesebben kellene előre haladnia. A következő hónapok kihívása mind a nemzetközi közösség, mind az EU előtt az, hogy ezt a három szintet egyre inkább következetesebbé kell tennünk, nagyobb stabilitást kell létrehoznunk a régióban, és közelítenünk kell ezt az országot az EU-hoz, illetve Szerbiát is. Tehát Kicsit jobban kell ragaszkodnunk a reformok, illetve a párbeszéd szorgalmazásához. Ezen még a jövőben dolgozni fogunk. Köszönöm. We have... Köszönöm, Panszeri úr. Még négyen állnak sorban. Szeretnék mindenkit arra kérni, hogy egy percre szorítkozzék. Sajnos ez a vita, meg az Izland tárgyában tartandó vitát el kell halasszuk az egyiptomi eszmecsere áldozatai lettek ezek a témák. Landsbergis úr egy percben kap most szót. Nem kért szót Landsbergis úr? Jó, akkor Preda úr a szó. Igen, köszönöm. Én is azt kértem, hogy Izland ügyében halasszuk el a tárgyalást. Két dolog a szerv jelentéssel kapcsolatban. Az Európai Unió érdeke is, hogy megnyissuk a tárgyalást a lehető leghamarabb Szerbiával. És másodszorban azt is látnunk kell, hogy ellentmondás érzékelhető vonatkozásában, illetve abban, hogy azt kérjük egyrészt, sok, sok, sor dolgot kérünk Szerbiától, mint hogyha már csatlakozott volna az Európai Unióhoz ez az állam. Azt hiszem, hogy ennél pontosabban, precízebben kell megfogalmaznunk a Szerbiával szemben támasztott várakozásainkat, világosá téve, hogy milyen szintű normalizációt várunk el a kapcsolatrendszert illetően Szerbia és Koszovó között. Mit gondol a bizottság a normalizáció szintjéről. milyen szinten kell tehát normalizálni a kapcsolatokat a két állam között, hogy ezt elfogadható legyen számunkra. Köszönöm, Imre Zárkics asszony, ilyen szó egy percben. Köszönöm, elnök úr. Mivel rövid az időnk, és mivel Kokán úr már mindent elmondott, amit én akartam, csak gratulálni szeretnék Jelkonak. Nagyon jó kiinduló pont ez a további vitákhoz Szinte minden sikerült bele, bele fogadni. Okay, I take it on English. It's, it's look that is... Akkor, akkor angolul mondom. Volt, volt tolmácsolás? Akkor kezdem előről. Mivel Kukán úr már mindent elmondott, amit én magam is el akartam mondani, csak egyetértésemet szeretném kifejezni, és gratulálni szeretnék Jelkónak, mert sikerült szinte minden fontos szempontot belefogalmazni, és nagyon jó kiindulási pont a további vitákhoz. Egyetértek azzal, amit Tanok úr mondott a, a 359-es bekezdésről. Lehet, hogy benyújtok majd valami módosítót ezzel kapcsolatban, hogy pontosítsuk. Lehet, hogy nem is módosítót, hanem kijelentést, amely kiemeli a kormányzat eddigi munkáját. Köszönöm szépen. Thank you very much, madam. Köszönöm. Ezzel Begovics asszony, utolsó. Hozzászólónk Peterle úr. Köszönöm. A helyzet a régióban még mindig nagyon összetett és feszült. Éppen ezért fontos, hogy a pozitív fejleményeket is konstatáljuk Szerbiában, illetve Koszovóban, még akkor is, hogyha Szerbiában talán kedvezőbb fejleményeket tapasztalhatunk. Gratulálni szeretnék a kedvező hanghez a jelentésben. Itt foglalkozik a jelentés a Szerbia és Koszovó közötti viszonyjal, kedvezően értékeli ezt Szerbia tekintetében, kedvező fejleményeket állapít meg az emberi jogok tekintetében, a szomszédos államokkal való viszony javulását illetően, illetve a Prisztinával folytatott párbeszédet illetően. Vannak aztán olyan témák, ahol nem történt előrelépés, de ezek esetében talán különböző a megközelítésünk. Van egy pro-európér irányultság az új szerb kormány részéről, az új szerb politika részéről. Jó lenne, hogyha ez a kapcsolat a jövőben még lendületesebb lenne. Jó lenne, hogyha a szerb kormány és politika meghallgatná, amit üzenünk nekik a hiányosságok tekintetében. Köszönöm. Thank you very much. Én köszönöm, Peterle úr. Most a bizottság bővítési főigazgatósága nevében Paké úr, ha kéri, rövid hozzászólás erejéig megadom a szót. Köszönöm röviden csak, köszönet az előadónak, jó jelentésért, mely minden kulcsfontosság üzenetet megfogalmaz, és hangsúlyozza a mi országjelentésünkben foglaltak a Szerbia a tagjelöltő státusznál fogva is konzisztens lépéseket kell, hogy tegyem. Az új vezetés szerintünk ném, tényekkel is megtámogatja szavait, mintha beindulóban volna a, a reform, amelyet igyekszünk ösztönözni és bátorítani egy cselekvési terv is elfogadásra kerül az ország jelentés megalapításai alapján, és egy a jogharmonizációs terv is készül Szerbia részéről a következő időszakban. Mindezek szerintem tükröződhetnek majd az önjelentésében is, mert nem sokára megtörténnek ezek a lépések. És a, jelenti, a, a reform része is rendkívül fontos. Szerbia a közelőben reméli megnyitni a tárgyalásokat, ez, ehhez pedig Koszovóval való kapcsolatainak látványos és jelentős javulása szükséges. Világosan különbséget kell tennünk a között, hogy mi kell ahhoz, hogy ez a lépés megszülessen, tehát a, a kulcsprioritásokra való figyelem ez elsősorban, és különbséget kell tennünk e között, valamint a hosszabb távú átfogóbb normalizálási lépések között. A kapcsolatrendszer teljes normalizálása egy lépésről lépésre való haladást követel meg, így módon a tárgyalási keret, Szerbiában folytatott tárgyalási keretet nem lehet úgy tervezni, hogy minden megoldódik egy csapásra a következő szakban. Ütemeznünk kell tehát. Az a fontos, hogy a magas szintű párbeszéd új eredményeket hozzon, különösen a megállapodás pontjainak végrehajtásában, és talán konkrét új jó híreket is előirányozva. Figyelemmel kísérjük ezeket a pontokat az ország jelentés alapján, a kulcsfontosságú prioritásokban tett lépéseket, és az ön március jelentése rendkívül aktuális lesz majd márciusban ebben a folyamatban. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm, Paké úr. Eh, Fanenk úr, Koszovó részéről. Köszönöm, elnök úr. Hadd köszönjem meg Luna Csek asszony munkáját. Eh, kérem, hogy eh, adják át neki jó kívánságaimat. Két dolgot kell megvizsgálnunk. Várjuk először is a megvalósíthatósági tanulmány eredményeit, amelyet, amely a, majd a felhatalmazást nyújtja Koszovóval folytatott tárgyalásokhoz, feltéve, hogy a fő prioritásokkal foglalkoznak. Továbbá várjuk azt a produktív és produktív folytatását a magas szintű tárgyalásoknak különösen annak, amit holnapra időzítettek, hiszen ennek fontos hatása lesz a e, további az, az EU és a Koszovó további viszonyának fejlődésére. Reméljük, hogy holnap, holnap után jó eredményt e, hoznak, amely tükrözi majd a tanács e, szándékait is. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök. Kacin úr, Lokpiller asszony, rövid összefoglalót, majd le kell zárnunk az ülést. Köszönöm, elnök úr! Először is megköszönném a e, kedvező hozzászólásokat. Szerbiát és Koszovót e, pozitív módon kell megközelítenünk, ez nagyon fontos. Röviden szeretnék e, válaszolni néhány dologra, amit itt említettek. Először is Tájékoztatom önöket, hogy minden kollégám sokkal átfogóbb, terjedelmesebb jelentést kapott, amely lehetővé tette, hogy racionálisabbak legyünk írásban, észszerűbbek, amihez módosítókat lehet majd benyújtani. Amit Posszett úr mondott a kisebbségi kérdést, illetően Szerbiában, azt gondolom, hogy sokkal észszerűbb, hogyha a képviselők, eh, akik eh, szomszédos tagállamokból nyújtanák be a eh, módosítókat, hogy realistább legyen a kép. Nem az én feladatom. Én csak a jelentést készítettem el, de azt gondolom, hogy majd önök hozzájárulnak ahhoz, hogy realistább legyen a kép. A második dolog, kopalszony elvárása, aki már nincs itt, de aki egy olyan országból jött, amelyik nem ismert el Koszovót, E, szép kívánság ez, ami a szerb médiát életé, ők kétszer annyi e, helyet adnának a koszovói jelentésnek, mint az enyémnek. Ez a szerbiai hozzáállás, és ez a járulékos kár. Ez a két dolog összefügg. Ezért teljesíthetetlen a küldetés. Másfelől, ami igazán meglepte Szerbiát, és ami amit Tenok úr is elmondott az öt országról, amelyek elismerik Koszovó függetlenségét, ez az öt ország mindegyik tiltakozott Koszovó megosztását illetően. E, Szerbia meghallott ezt az üzenetet, és megértik álláspontjukat, és ez a mi életünket is egy kicsit megkönnyíti. Holnap találkozom Tacsi és Tacsi urakkal, itt ugyanígy Brüsszelben, Folyamatosan tárgyalunk velük, és azt gondolom, hogy aktív részvételük révén sikerül ezt a tárbeszédet előre vinni, hiszen megteremtjük a kölcsönös bizalmat, és végül nem csak az előre lépésről, beszélhetünk majd a kormány részéről is. Szerbenök nem jelenik meg a szomszédos országokban, és nagyon remélem, hogy ez a jelentés majd ráveszi őt arra, hogy aktívabb legyen, különösen ami Horvátországot illeti jövőben, és a parlamentnek részt kell venni abban a pár, párbeszédben a régióban is. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig Lokpillár azt következik. Köszönöm szépen, én is hallottam, hogy eh, luna csak eh, jelentése nagyon sok támogatásra talált, eh, fejeztem a kritikus észrevételeket, és aztán átfogóan beszámolok neki majd ezekről a reagálásokról. Köszönöm szépen képviselőtársai megértését az idő rövidsége miatt. A két nagyon fontos jelentés ez, figyelemekkel kell kísérjük útjukat és a témát is. Három bejelenteni való van még a módosító benyújtásának határ, de június, január 9-12 óra a szerb jelentése vonatkozóan, és a koszovói jelentése vonatkozóan is ugyanez a dátum, illetve időpont. Még egy bejelenteni való, következő napirendi pontunk elhalasztása került egy másik AFET ülésre, mert most nincs idő megtárgyalni. Köszönöm, kellemes estét!